Prendiamo corpo. Ilva uh, Roger. Clark. Bene, diamo inizio. Nagyon jó, hát akkor kezdjük el a mai fontos workshopunk munkáját. José Bové úr saját kezdeményezésű jelentése van a renden ez pedig nem más, mint az élelmiszer lánc okozta kérdések, a fogyasztók és a termelők szempontjából az árverseny, árharc, stb. Ezen kívül a hatalommal való visszaélés, a nagy szupermarket láncok részéről kötelezővé kellene tenni a jó etikai kódexeket. Tehát itt egy nagyon fontos kérdésről van szó, összetett kérdésről, úgyhogy szakértőket is meghívtunk. Őnekik köszönjük, hogy megjelentek a mai napon. Ez tehát egy fontos jelentés, amely hozzájárul majd ahhoz, hogy jobban megértsük az egész ágazat működését. Szeretném tehát a szakértőinket köszönteni. Tudom, hogy nagyon nagy nehézségek árán is eljöttek ide, úgyhogy azért szeretném nekik külön megköszönni. Az árak volatilitása instabilitást okoz az egész piacon, és sajnos egyre inkább a mezőgazdasági termelők azok, akik megisszák a levét a válságnak is. Az Európai Parlament különböző kezdeményezésekkel élt az elmúlt év során. Először egy nyilatkozatot tettünk 2008. januárjában, ez még a korábbi jogalkotási ciklusban volt, ahol megpróbáltuk világossá tenni azt, hogy a nagy szupermarket láncok hogyan élnek vissza a hatalmukkal, és aztán volt 2009-ben az európai alapélelmiszer árakkal kapcsolatos állásfoglalásunk, aki ma illetve Katerina Bacelli fémjelezte, aki ma mezőgazdasági miniszter lett Görögországban. Aztán beszéltünk ugye a tejtermelőkről, akiknek sajnos nagyon nehéz helyzetben találják ma magukat, egyre magasabbak a termelési költségek, egyre alacsonyabbak az árak. Úgyhogy azt szeretnénk elérni, hogyha ezt a problémát érzékelni az Európai Bizottság is, ez úgy tűnik, hogy megvan a részükről a hajlandóság. Úgyhogy most José Bovénak adom meg a szót, aki majd jelentését bemutatja, és azután folytatjuk a szakértők felszólalásaival, és aztán természetesen vitára is lehetőség nyílik majd. José Bovénak adom meg a szót. Elnök úr, kedves kollégák! itt van a jelentésem, most ezt nem szeretném felolvasni, de azért mégiscsak valamiféleképpen szintetikusan bemutatnám a lényegi pontokat. 2009 katasztrofális év volt az európai gazdák, parasztok számára, és ez azért, ezt azért mondom, mert 12%-kal csökkent a bevételük, és egyébként ez nagyon nagy eltéréseket is mutat. Például Magyarországon 35%-kal kevesebbet kerestek, mint 2008-ban, Olaszországban 25%-os csökkenés volt, Franciaországban 20%-os. Nos, hát milyen más gazdasági ágazatot vá- érintett ennyire a válság, mint a mezőgazdaságot? A mezőgazdasági alaptermékek ára csökkent, és emiatt nagyon sok mezőgazdasági vállalkozónak egyszerűen be kellett zárni a boltot. Franciaországban 25 ezer gazda gyakorlatilag a francia bér szintű segélyből kellett, hogy tengesse életét. Sajnos ezért aztán az európai mazog, mezőgazdaság, amely egyébként 14 millió szemét foglalkoztat, nagyon nehéz helyzetbe került. Ebben a helyzetben, amikor most a az ipar és a szolgáltatási szektor is burjánzani kezd, a gazdákat továbbra is nagyon nagy válság sújtja. 31%-ról 24%-ra csökkent a piaci részesedés. Minden más szektorban egyébként növekedett ez. A gazdák viszont sajnos képtelenek jogaikat érvényesíteni akkor, amikor hatalmas nemzetközi szupermarket láncokkal kell, hogy tárgyaljanak. Ahogyan azt az Európai Bizottság kommunikációja is mutatja, ez a hatalmas sok hatás eh, nem tesz jót eh, a fogyasztóknak sem. Ugyanis a 2007-es hatalmas eh, áremelkedések bizony megmutatják hatásukat a háztartásokra is. 2008-ban és 2009-ben, sőt még 2010-ben is megőrizték ugyanis ezt a magas árszintet a szupermarketek, annak ellenére, hogy az alap élelmiszerek ára csökkent. Tehát az mezőgazdaság és élelmiszeripari szektor nagyon örül annak, hogy több mint 10 milliárd svájci frant ö, tudtak ö, profitként elkönyvelni a nagy cégek, természetesen a gazdák vállán nyugszik ez a hatalmas bevételnövekedés, ők azok, akik viszont nagyon keveset kaptak. Ennyit arról, hogy hogyan is néz ki az európai élelmiszerlánc. Sajnos nagyon eltávolodik ez a valóságtól, egyre inkább eltávolodik a realitásoktól. Azok a tárgyalások, amelyeket lefolytattunk, azt mutatják, hogy milyen feszültségek vannak a nagy cégek között. Egyik oldalon a az élelmiszeripari cégek, másik oldalon pedig a szupermarket láncok között is. Nos, hát ők azok, akik mondjuk egymással egyenlő szinten tudnak tárgyalni, és ezáltal diktálnak az egész piacon, és teljesen köd fedi azt, hogy valójában milyen felvásárlási árakkal dolgoznak, tehát itt átláthatóságra van szükség, és a különböző szektorokban egészen a mezőgazdasági termelőktől a fogyasztókig látni kellene, hogy hogyan alakulnak át az árak, hogyan alakítják ki árpolitikáikat a nagy cégek. Ugyanis az egy mm, kiló, vagy egy, egy francia baguette kenyérnek csak 5 eurócent alkotja az alapköltségét, az összes többi költséget később teszik rá a nagy cégek. Aztán ott vannak a mezőgazdasági cégek, azok, akik a mezőgazdasági gépeket gyártják, a szükséges műtrágyákat, és így tovább. És e két hatalmas erejű szektor között tengődnek a gazdák. Franciaországban óriási koncentráció alakult ki a piacon, és ebből hatalmas harcok, árharcok ö, váltak ki, és ezért aztán az intenzív mezőgazdaság iparosodott mezőgazdaság, hatalmas széndiokszid kibocsátással, és így tovább képes csak nyertes félként kikerülni, és ebből aztán tudjuk, hogy mennyire silányá válik a minőség. Sajnos a gazdák azok, akik ebből a hatalmas rohamból mindig a legrosszabb leg, legrosszabb félként kerülnek ki. Ma be kell látnunk azt is, hogy egyre nehezebb az, hogyha valakinek nincsen autója egyáltalán, hol vásároljon be, hiszen már koncentrálódnak a bevásárló központokban az élelmiszer beszerzésének helyszínei is, eltűnnek a kis vállalkozások. Ők azok a másik oldalon, akik szintén negatív hatásait látják ennek a kialakult harcnak. Éppen ezért azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy egy jelentést készítsen ezekkel a visszaélésekről, főként azzal kapcsolatban, hogy hogyan is lehetne a az élelmiszer jegyek kapcsolatos visszaéléseket is megakadályozni. Az Európai Uniónak ugyanis intranzigens módon ezeket a gyakorlatokat ki kellene zárnia Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és Írországban egyaránt. Ugyanis sajnos ezek a gyakorlatok azok, amelyek meggyilkolják a reális versenyt, a termelőket rá kényszerítik arra, hogy legolcsóbban tudjanak termelni, pedig igazi terméktanácsokra lenne szükség, amelyek kollektív tárgyalásokat tudnak folytatni, annak érdekében, hogy megfelelőképpen alakuljon a keresett kínálat viszonya. Az európai élelmiszer láncolat nem monolitikus, mert azért vannak jó példák helyi szinten arra, hogy mégiscsak össze lehet kötni a mezőgazdasági termelőt a végfogyasztóval, akár közvetlenül is. De sajnos ezek a gyakorlatok sokkal ritkábbak. Úgyhogy ki kell találni, ki kell gondolni azt, hogy hogyan lehet rövidre zárni ezeket a köröket, annak érdekében, hogy a kistermelőket is segítsük. Ezeket a gyakorlatokat jobban meg kellene vizsgálni, elemezni. Például a kis házi kertek, a kis konyhakertek Franciaországban 200 50 ezer hektárnyi területet fednek le, és a családi vállalkozások például paradicsom szinten egy negyedét adják az éves paradicsom felhasználásnak. Ne beszéljünk aztán Romániáról, ahol a nyugdíjasok, nyugdíjasok megtermelik az asztalukra kerülő, kerülő élelmiszerek egyharmadát. Tehát ezt azért ne felejtsük el, erre ritkán történik utalás, de mégiscsak ezt a gyakorlatot kellene elterjeszteni. 40 millió ember Európában az élelmiszerbankoktól függ, ez pedig egy nagy kudarc. Összesen több mint 80 millióan nehezen tudják ellátni élelmiszerrel családjukat azáltal, hogy kevesebben dolgoznak a mezőgazdaságban, mégsem sikerült megállítani az elszegényedést, és sőt, inkább megerősíte, megerősült sajnos ez a tendencia. 23 millió tonna búzát exportáltunk 2009-ben, de nagyon nagy a túltermelés is, főként tej és hús tekintetében itt nem csak a termelésről magáról van szó, hanem az igazságtalanságról, és arról, hogy igazságosan kellene megosztani a rendelkezésre álló élelmiszert. Nem elég szép szavakat mondani. Európának bizony a saját élelmiszer önellátó képességét biztosítania kellene, mert csak ezzel lehet kiegyensúlyozottságot elérni, és a szociális feszültségeket is csökkenteni. Bizonyos bankok Európában arra incitálják telefonos módon a ügyfeleiket, hogy vegyenek részt különböző mondjuk vitatott vagy vitatható ügyletekben, pedig egyre több ország a föld déli féltekén is nehézségekkel küzd, tehát nem szabadna ezt a helyzetet tovább nehezíteni. Manapság ugyanis, mint sok más szektorban, a mezőgazdaságban is egyre több a spekuláció. Ezt le kell állítani, az Európai Uniónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy nemzetközi szinten szabályozza ezt a helyzetet. Partnereivel együtt sürgősen intézkedéseket kell, hogy hozzon annak érdekében, hogy a pénzügyi spekuláció nehogy tönkre tegyen még jobban a kisvállalkozókat, a családi vállalkozókat és általában a gazdákat, és destabilizálja a közös agrárpolitikát. Nézzük meg, hogy hogyan lehetne kiegyenlíteni ismét a mezőgazdasági ágazatban dolgozók helyzetét, és hogyan lehetne a spekuláció ellen felvenni a harcot. Azért, hogy állampolgáraink is megfelelő áru és minőségű termékekhez jussanak. A közös agrárpolitikának az is a célja kell, hogy legyen, hogy megfelelő megélhetést biztosítson a gazdáknak, ugyanakkor szociális feszültségeket csökkentse, és a környezetvédelmet is segítse. Tehát ezek azok a célok, amelyeket magam a szemem előtt tartottam, amikor megalkottam ezt a saját kezdeményezésű jelentést. Ugyanis 2013 után az új kapnak csak az lehet a célja, hogy mindenki visszataláljon eredeti mesterségéhez, és hogy jól éljen a vidék is. Köszönöm. Grazie. Grazie Giuseppe, grazie anche per la Köszönöm szépen azt a szenvedélyes hangnemet, amivel bemutatta a jelentését. Nos, hát most megadjuk a szót a szakértőinknek, heten jöttek el, úgyhogy kérem, hogy mindenki azért a 10 perces felszólalási idejét próbálja meg betartani. Kezdjük Oliver de Schutterrel, aki speciális jelentéstevő az ENSZ-nél az élelmiszerhez való jog kérdésében. Schutter úr vagy Schutter úr? Öni a szó. Merci, Monsieur le Président. Mon mandat... Köszönöm szépen. Az ENSZ azt a mandátumot adta nekem, hogy dolgozzak a világ élelmiszerellátásán. Ne felejtsük el, hogy azok, akik a föld kerekségen élnek, kétharmaduk mezőgazdasági munkából él. Ugyanakkor 600-700 millió ember éhezik, nagyon sok közülük egyébként kistermelő, kisgazda, Hasonló a helyzetük, mint Európában, ugyanis egyre inkább csökkennek a szárak, felvásárlási árak, és ugyanakkor az életköltségek egyre magasabbak. Ezek a kis gazdák kb. 30 éve már marginalizált helyzetben találják magukat az iparosodott mezőgazdaság miatt. Olyan emberekről van szó, akik ma gyakorlatilag önellátás szintjén tudnak élni, ha egyáltalán meg tudnak élni a munkájukból. Aztán ezen kívül még kb. 200-250 millió ember éhezik, akik a nagy mezőgazdasági területeken dolgoznak napszámosként. Eljük is egyre inkább ki vannak téve a kereskedelem liberalizációjából adódó problémáknak, ez azt jelentette számukra, hogy egyre inkább csökkentek a béreik, és ugyanakkor az a szociális ellátás, amely korábban rájuk is érvényes volt, gyakorlatilag nem létezik ma. Ezek azok a nagy változások a világ mezőgazdaságában, amelyek katasztrofális helyzethez vezettek. Gyakorlatilag ma egy milliárdan éheznek, kimondhatjuk, és ez pedig azért van, mert a politikusok a nagy mezőgazdasági vállalkozókat, a mechanikus ipari jellegű intenzív gazdálkodást támogatták csak, és nem vették figyelembe a szociális és környezetvédelmi szempontból fenntartható kisgazdák helyzetét. Nagyon örülök annak, hogy ma az Európai Parlament Agri szakbizottsága előtt szólhatok fel, annak érdekében, hogy elmondhassam, hogy milyen nagy kötelék húzódik az európai nagy élelmiszerláncok, szupermarketláncok és az intenzív mezőgazdasági vállalkozások között. Ebben az értelemben valóban van az Európai Bizottságnak egy kommunikációja. Azt hiszem, hogy az Európai Uniónak bizony szerepe van annak, hogy hogyan alakult a helyzet a világ mezőgazdasági piacán. Négy gondolatot szeretnék a mai napon kifejteni. Lesz egy dokumentum is, amely majd részletesebben tárgyalja ezeket a gondolatokat. Egy. Szó esett arról, hogy a koncentráció hogyan is alakul ki a mezőgazdasági és élelmiszeripari piacon. Nos, hát látni kell azt, hogy az élelmiszerláncban a hozzáadott érték egyre alacsonyabb a kisvállalkozók számára, a gazdák számára, és a profit nagyobb része pedig a nagy multinacionális szupermarket láncoknál marad. Ugyanis az az arány, amely a felvásárlási árat jelenti a végső termék árához képest állandóan csökkent. Visszaéltek a szupermarket láncok az erős gazdasági helyzetükkel. A jelenlegi rendszerben először is a verseny torzul. A kis vállalkozók, a gazdák versenyhelyzetét kihasználták, ezzel visszaéltek. És ezért fel kell, hogy tegyük magunknak azt a kérdést, hogy hogyan lehetne átgondolni versenypolitikánkat, hogyan lehetne a versenypolitikára vonatkozó jogszabályokat hozzáigazítani a mezőgazdasági dolgozók helyzetéhez, hogy ne alakuljanak ki monopóliumok, már pedig mondjuk ki, hogy ezek már sajnos ki is alakultak világszinten. A déli féltekén dolgozó mezőgazdasági munkások látják el élelmiszerrel az északi félteke lakosságát, és erre sem figyelünk oda a jogszabályok kidolgozása során. Ilyen szempontból a szociális jogszabályok hiányoznak. Hogyan lehetne azt elképzelni, hogy mondjuk part visszaéljen, illetve hogy megtámadja valamelyik nagy szupermarket láncot, például a kakaópiacon való erős, domináns piaci helyzettel való visszaélés se kapcsán. Nagyon nehezen lehet ezeket a szabályokat extraterritoriálisan alkalmazni, csak akkor, hogyha az Európai Unió belső piacán történik versenytorzulás, tehát amikor az európai fogyasztók jogai sérülnek, akkor talán nagyobb lehetőségek nyílnak ezeknek a helyzeteknek a feltárására. José Bové azt javasolta, hogy próbáljuk meg felülvizsgálni azt, hogy a versenypolitikát nem lehetne megreformálni, és hozzáigazítani az egyre inkább globálisá váló mezőgazdaság és élelmiszeripari piacokhoz. A koncentrációnak egy másik következménye az az, hogy olyan politikák alakulnak ki, amelyek valós visszaélésekre adnak okot. Például az Emberi Jogi Tanácsban márciusban fel is szólaltam emiatt, José Bové is felszólalt, és például szó esett arról, hogy az Egyesült Királyság a Supermarket Code of Practice alapján sem tehát hogy visszaélnek hatalmukat, egész egyszerűen azért, mert az információ áramlás a fogyasztók felé nem olyan átlátható, mint ahogy annak lennie kellene. Tehát éppen ezért úgy gondolom, hogy a termelők nincsenek abban a helyzetben, hogy reális tárgyalásokat folytassanak a felvásárlókkal, hogyha azt akarják, hogy távoli piacokra jusson termékük, akkor csak a nagy ö, szupermarket láncokkal tudnak tárgyalásokra lépni, és ö, ez pedig azt mutatja, hogy nem áll rendelkezésére több opció a helyi ö, termelőknek, márpedig erre csak úgy lehetne megoldást találni, hogyha valóban a helyi piacokat erősítenénk, és a közvetlen termelő fogyasztó kapcsolatot rövidre zárnánk. Aztán itt van a standardek kérdése. Ezek a standardek gyakran olyan szociális vagy környezetvédelmi ö, záradékokat tartalmaznak, amelyeket rá kényszerítenek a termelőkre, de itt igazából élelmiszer biztonsági kérdésekről van szó. De mégiscsak nagyon nehéz ezeket betartani a termelőknek, és ezzel két felé válik a mezőgazdasági szektor. A nagy termelők könnyen tudják betartani ezeket a sztenderdeket, a kicsik gyakorlatilag nem tudják ezeket betartani, főként nem a fejlődő világban, hiszen egész egyszerűen nem állnak abban a helyzetben, hogy be tudjanak fektetni, és meg tudják valósítani ezeket a követelményeket. Ebből aztán az adódik, hogy a nagy láncok standardeket követelnek, de amikor ezt megteszik, akkor meg kellene nézniük azt is, hogy a kis termelőkre milyen hatással van ez, és nekünk az lenne a feladatunk, hogy olyan helyzetbe hozzuk ezeket a kistermelőket, hogy meg is tudják valósítani a feltételeket, ne csak állandóan ellenőrizzük őket, hanem segítsük is őket, akár pénzügyi eszközökkel is, hogy meg tudják, be tudják tartani a rájuk vonatkozó normákat. Harmadik gondolat. Van itt azért egy olyan eszköz, ami a közpiacokra vonatkozik. Jelenleg az Európai Unió GDP-nek 15%-át valójában a közbeszerzések pályázatán költjük el, akár például az élelmiszeripari termelők felé is áramolhatna ez a pénz. Itt a kormányok, de főként regionális és helyi szinten ezeket a közbeszerzési eljárásokat fel tudnák használni arra, hogy egy felelős, fenntartható, hosszú tart, hosszan fenntartható, szociális és környezetvédelmi szempontból egyaránt fenntartható mezőgazdaságot támogassanak. Azt hiszem, hogy a 2004 per 18-as irányelv, amely a legfontosabb olyan irányelv, amely az Európai Uniós közbeszerzési pályázatokra vonatkoznak, nagyon is összeegyeztethető olyan záradékok bevezetésével, amelyek szociális és környezetvédelmi célokat szolgálnak, és ezek nagyon hasznosak lennének arra, hogy az egész élelmiszeripari láncolat ebbe a fenntartható irányba fejlődjön. És aztán negyedik gondolatom, a nemzetközi piacokon nagyon volatilisek az árak, és ezt kihasználják a spekulátorok, erre is történt már utalás. Sajnos ez egy realitás. 2008 márciusában, akkor, amikor egy hatalmas buborék alakult ki a mezőgazdasági termékek belső piacán, akkor bizony 400 millió, milliárd dollárt fektettek be a spekulációval foglalkozók, sokkal többet, mint az év korábbi részén, és mondjuk dupláját 2005-höz képes. Ez pedig azt eredményezte, hogy például a kukorica, vagy a búza, vagy a szója és a rizs piacon buborékok alakultak ki. Ez aztán egy spirálhoz vezetett, mert ezek a belső élelmiszeripari piacon kialakult buborékok a tagállamok, az, az államok kormányait is sújtják, és az exportra is hatással voltak, mert egyszerűen úgy döntöttek, hogy raktárra helyezik ezeket a termékeket egészen addig, amíg az ár árverseny meg nem változik. És így aztán ugye arról is döntés született 2009-ben, hogy az olyan befektetési alapok, amelyek szisztematikusan kockázatot jelentenek a gazdaság számára, ezeket rendezni kell. Most hát valóban erre szükség van, erre különböző módszerek vannak. Egyébként ezt az ENSZ emberi jogi tanácsában is előadtam, és szerepelnek részletesen ezek a javaslatok az írott hozzászólásomban. Öt javaslatom lenne, nagyon röviden. Egy, az EU használja ki ezt a mostani vitát az európai élelmiszeripari láncolat javítására a versenypolitika szempontjából. Próbáljuk meg azon dolgozni, hogy ezeket a nagy koncentrációkat szüntessük meg az Európai Unión belül és azon kívül, mert ez elfogadhatatlan, hogy a fejlődő világ dolgozói a domináns pozícióval való visszaélés miatt olyan áron kell, hogy odaadják árucikkeiket, amely csak éppen arra elég, hogy egyáltalán megéljenek, mert ez egész egyszerűen nincsen nekik más lehetőségük, mint az, hogy a nagy cégekkel tárgyaljanak azért, hogy nemzetközi piacokra kijuthassanak. Aztán azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy a visszaéléseket jogszabályi eszközökkel szorítsuk vissza, és arra is szükség lenne, hogy a privát szektor, a felvásárlók mindenképpen figyelembe vegyék azt, hogy az általuk támasztott követelmények milyen hatással vannak a kis vállalkozókra vagy kistermelőkre, annak érdekében, hogy nehogy diszkrimináció alakuljon ki a szektorban, és ketté váljon a termelők tábora. Azután a közbeszerzési pályázatokat fel kellene használni a fenntartható mezőgazdaság mm, fejlesztésére, például a közbeszerzéseken is ezeket a szempontokat kellene figyelembe venni. a befektetőink viselkedését is a különböző élelmiszeripari piacokon szabályozni kellene, és végül azt szeretném elmondani, hogy az európai politikák a jövőben, a, illetve a múltban olyan hatással voltak a kistermelőkre a harmadik világban, hogy egyfajta dömping alakult ki, és ezzel aztán nagyon sok ágazatot gyakorlatilag tönkre tettek bizonyos országokban, azért, mert sokszor támogatott termékekkel öntötték el a piacot, és akkor a helyi termelők be kellett, hogy zárják vállalkozásukat. Ezt tehát korlátozni kellene, ezt a dömpinget, ezt meg kellene szüntetni, ezt a fajta export tevékenységet vissza kellene szorítani, talán az egyik módszer az az lenne, hogy rövidre zárjuk azokat a kapcsolatokat Európán belül, amelyek a helyi termelést segítik. Köszönöm szépen a figyelmüket! mulțumim domnului Deșuter. Următoarea prezentare aparține domnului profesor Roger Clark de la Universitatea din Cardiff. Most pedig Roger Clark következik a Cardiffi Egyetemről aki arról fog beszélni, hogy hogyan, hogy milyen gyakorlatokat valósítanak meg inkorrekt módon a termelőkkel szemben. Öni a szó. Am I right? Okay, thank you very much. Uh, Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a meghívást. Arra kértek, hogy beszéljek arról, hogy hogyan lehet a gazdálkodókra erőltetett tisztességtelen gyakorlatokat, a versenyellenes magatartás Európa Unió szinten megszüntetni. Én a Cardiffi Egyetem professzora vagyok Nagy-Britanniában, és mivel nagyon szűk az időnk, ezért tulajdonképpen csak két dolgot szeretnék megvitatni önökkel. Az egyik egy általánosabb téma, amelyről már szó esett bizonyos mértékben, és nem is annyira csak a gazdálkodókra vonatkozik, hanem inkább az eladókra. A másik téma pedig egy specifikusabb a téma, bizonyos gazdálkodókra vonatkozik, bizonyos piacok, bizonyos gazdálkodóira vonatkozó témáról szeretnék beszélni. Először, tehát arról a témáról, amelyről már bizonyos mértékben szó esett, úgy gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy az élelmiszer láncok nagyon sok ö, ö, olyan szerződéses gyakorlatokat alkalmaznak, amelyek amelyeknek olyan hatásaik vannak, hogy további terheket rónak az eladókra, és ugyanakkor növelik a kockázatokat is. És ez nyilvánvalóan inkább a kis és közepes nagyságú vállalatokat érinti. Ezeket a gyakorlatokat már megvitattuk korábban is. Itt látják ezeket a különböző gyakorlatokat, amelyeket szeretem volna összefoglalni. Lehet, hogy nem jól látszanak, de nagyon különböző ilyen gyakorlatok vannak, például a késedelmes fizetések, aztán amikor utólag változtatják az ellátási feltételeket, amikor utólag kérnek kezdeményez, árkedezményeket a beszállítóktól, hogyha mondjuk nagyon magasak voltak az eladások, vagy pedig az úgynevezett listázási díjak, vagy polcdíjak, tehát csak azért is fizetni kell, hogy bekerüljön az áru a bizonyos szupermarket áru kínálatába. De vannak még további különleges díjak, fizetések, külön kell azért kell, külön kell fizetni azért, hogyha egy új boltot nyitnak, vagy pedig felújítanak egy boltot. Mindezek olyan szerződéses gyakorlatok, amelyek nyilvánvalóan a szupermarket láncok nyereségét hivatottak növelni, és ugyanakkor csökkentik a beszállítóknak a nyereségeit, nyereségét, és növelik a beszállítók kockázatait is. Természetesen Európában széles körben felismerték ezt, és egy magas szintű csoport foglalkozott ezzel a témával, és reformokat kíván kidolgozni. Az egyik ilyen reform egy magatartási kódex lenne, az hasonló, amely már Nagy-Britanniában létezik. Írország is javasolt már egy ilyen kódexet és egész egyszerűen szabályellenessé, illegálisra tennék ezeket a gyakorlatokat. Kérdés, hogy európai szinten is meg lehetne ezt valósítani, úgy gondolom, hogy ez nagyon helyén való lenne. Tehát valamilyenféle irányelv megakadályozhatná azt, hogy az élelmiszerláncok ezeket a különböző gyakorlatokat alkalmazzák. Van egy másik lehetőség is, amelyet szeretnék megemlíteni. hogyha érvénybe lép ez a fajta magatartási kódex, akkor mind Írországban, mind pedig Nagy-Britanniában valóban érvénybe fog lépni ez a magatartási kódex, és akkor egy független ombudsman vagy végrehajtási intézmény fogja betartatni ezt, és hát ugye kérdés, hogy uniós szinten hogyan lehetne betartatni az ilyen szabályokat, vannak olyan kereskedők, ugye, amelyek multinacionális vállalatok, éppen ezért nehéz megállapítani, hogy melyik nemzeti hatóság illetékes mondjuk egy olyan ügyben, amikor a magatartási kódex ellen vét az adott vállalat. Tehát egy európai ombudsman vagy végrehajtási testületet lehetne esetleg felállítani, annak érdekében, hogy ne lehessen könnyen kibújni az egyes tagállamok szabályai alól. Tehát ezek azok a javaslatok, amelyeket figyelembe lehetne venni. És én, ma, tehát ezekről szeretnék beszélni, hát az egyik ilyen független végrehajtó testület, illetve annak megfontolása, hogy hogy uniós szinten hogyan tudna ez működni, és hogy hogyan tudná egységesíteni ezeket a szabályokat, és el, el tudna járni olyan ügyekben, amelyek nem igazán egyes e, tagállamok hatáskörébe tartoznak. Tehát ezen az első dolog, amelyre szerettem volna beszélni, és ez tulajdonképpen egy általános dolog, szinte minden szupermarket láncra igaz ez, a, az élelmiszer láncok összes termékére vonatkozik ez, tehát nem csak mezőgazdasági élelmiszer, ipari termékekre vonatkozik ez. A második dolog, amelyről szeretnék beszélni, az egy kicsit specifikusabb, ez inkább eh, csak a gazdálkodókra vonatkozik, ez pedig az a feltételezés, hogy az élelmiszer láncok eh, vevő, vevő ereje vagy túlzott vásárlói ereje problémákat okozhat a piacon. Szeretném most felvázolni azt az elméletet, amelyről most szeretnék beszélni. Tehát az alapvető érvelés úgy hangzik, hogy, hogy a költség szerkezet kívánják megváltoztatni. Úgy, két alapeset van, az egyik, amikor minden beszállító azonos költséggel állítja elő a termékeit, és akkor tulajdonképpen is lép fel ez a probléma, hiszen a, az élelmiszerláncok vevői ereje nem tudja befolyásolni az ára. Tehát ez az első eset. Mi ugyanazok a költségek minden körülmények között nincs igazán játéktér, mozgástér arra, hogy ö, külön piaci erőfölényhez jusson valaki. A másik eset azonban az, amikor a költségek, a minimális költségek növekednek. De abban a tekintetben, hogy vannak olyan előállítók, termelők, amelyeknek a költségei magasabbak, mint a többieké, tehát vannak olyan marginális termelők, hátrányosabb helyzetek, akik magasabb költségekkel dolgoznak, tehát a, a minimális előállítási költségek változóak, az egyes beszállítók esetében, és éppen ezért a vevőket ez arra ösztönzi, hogy csökkentsék a keresetet és az árat, és ezzel ők extra nyereséghez jussanak. Hát az ilyen ár költségfeltételek között, ugye, és ez a mezőgazdasági piacokon általában így működik, akkor felmerül az a probléma, hogy a, az élelmiszerláncoknak, az élelmiszerláncok arra vannak ösztönözve, hogy alacsonyan tartsák az árakat, és magas nyereséget jussanak. Hát ez egy ismert törvényszerűség a gazdaságban, bizonyos ágazatokban ez, ez megjelenik a mezőgazdaság területén is. És nem tudom, hogy megtalálom-e következő pontot. Ez egy kis példa a két lehetőségről. Bal oldalon minden egyes vállalat ugyanolyan minimális ellátási költségekkel dolgozik, ez 17 pence egységenként ennyi a ellátási költség és a nyereség együtt, és ez egyfajta egyensúlyi ár. Tehát az egyensúlyi ár egységenként 17 pénz. Tehát a beszállítók nem fognak ennél kevesebbet semmit sem szállítani a vevőknek. A vevők pedig akárhányan is vannak, ők nem fognak ennél többet fizetni. Tehát ez a probléma nem jelenik meg akkor, hogyha minden egyes gazdálkodó, minden egyes vállalat ugyanolyan költségekkel állítja elő, vagy termeli az árut. Jobb oldalt azonban megjelenik a másik helyzet, amikor bizonyos cégeknek alacsonyabbak a költségei, itt ugye 100 vállalat 13 pence dolgozik, míg aztán van 50 vállalat 15 pence költséggel, 25 cég pedig 17 pennyvel. És ugye az egyensúlyi ár, hogyha a vevőket kérdezzük, akkor biztos a 17 pennyvel, penninél alacsonyabb lesz az egyensúly jár. Ezt mutatja a gazdaság tudomány. Itt ugye a vevőket ez a helyzet arra ösztönzi, hogy csökkentsék az árat, 17 penninél alacsonyabban szeretnék tartani az árakat, és itt akkor ez azt jelenti, hogy bizonyos gazdák kiszorulnak a piacra, míg más gazdák pedig kevesebbet kapnak az ideálisnál az áruikért. Tehát ez a példa jól illusztrálja ezt az elméletet, és az ok, hogy a mezőgazdaságban miért is merülhet fel a vevői erő problémája, az nagyon könnyen illusztrálható. Tehát a vevők száma, minél, nagyobb a vevő, minél kevesebb a vevők száma, annál alacsonyabbak lesznek az árak. Tehát a, ha kevés a vevő, akkor még sokkal inkább csökkenteni fogják az árat, még sokkal inkább 15 penny alá fognak menni. Az egyik kérdés ugye, hogy milyen politikai lépéseket lehetne tenni, ezzel fejezném be az előadásomat hogyha semmi lépést nem teszünk, az tulajdonképpen egy nagyon kívánatos dolog. Az lenne a legjobb, ha a piac oldaná meg ezeket a problémákat, de hogyha ez a probléma felmerül, akkor talán mégiscsak érdemes lenne politikai intézkedéseket hozni, itt én hármat sorolok fel. Az egyik, amit megtaláltunk, az az, hogy engedélyezzük az élelmiszerláncok számára, hogy rögzítsék a méghozzá magasabb szinten az árakat. Ez Nagy-Britanniában megtörtént. Számos élelmiszerlánc össze ö, dolgozott, ö, és és különböző PR célokból meghatározták együttesen az árakat, méghozzá alacsony árakat. Ennek természetesen az a ezzel az a probléma, hogy ez ellentmond a versenyjognak, és néhány ilyen céget Nagy-Britanniában nagyon komolyan megbüntettek, pénzbírságot kellett fizetniük azért, mert rögzítették az árat. A másik lehetséges intézkedés az, az hogy a gazdák álljanak össze, és eladói csoportokat kellene képezniük. Úgy gondolom, hogy ez nem túl jó e, elképzelés, hiszen lehet, hogy lesznek nagyon nagy eladói csoportok, amelyeknek nem is lesz semmiféle hatásuk, befolyásuk, és ők sem tennének más, mint hogy rögzítsék az árakat. Tehát ők is monopól helyzetben lennének, és így járnának el ennek megfelelően. Talán ellensúlyoznák valamelyest az élelmiszerláncokat, de igazából nem ez a kívánatos megoldás. A harmadik megoldási lehetőség pedig a szabályozás. Tehát a ez lenne esetleg a legegyszerűbb megoldás. Nagyon sok érv szól ez ellen, de tulajdonképpen ez is jó megoldás lehet, hogyha vannak olyan esetek, ahol az említett ár vagy költségszerkezet áll fenn. Én ezt a szabályozást részesíteném előnyben, másoknak más lehet a vélemények. Köszönöm szépen. Mulțumim, domnule profesor. Următoarea prezentare. Nagyon szépen köszönöm, kedves professzor. Most pedig Xavier Durieux következik, aki az Eurocommerce főtitkára, és arról fog beszélni, hogy hogyan is lehetne jobban működtetni az élelmiszeripari láncot Európában. Öni a szó. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hagy fejezem ki hálámat azért, hogy az Európai Unió hatóságai és a parlament igyekszenek mindent megtenni, hogy jobban működjön az élelmiszerellátás hálózata Európában mindenki hasznára. Köszönettel tartozom azért is, hogy meghívták a kiskereskedelmi ágazatot is erre a vitára. A Eurocommerce a kereskedelmi ágazatot képviseli, a legnagyobbtól a legkisebb cégekig, és talán fontos tudni azt is, hogy 6 millió cég vesz részt a kereskedelemben, 95%-uk kis és középvállalat. Hogyha tehát um, piaci erőről beszélünk, akkor van tapasztalatunk. 45 millió ember dolgozik a kereskedelemben, és a szám még nő. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy olyan piaci feltételekre van szükség, amelyek biztosíthatják, hogy növeljük ezt a számadatot. A kereskedelemre meghatározó elnök úr, hogy fogyasztókkal van dolgunk. Napi egy milliárd alkalommal a fogyasztók lábukkal döntenek arról, lábukkal szavaznak, hogy hova mennek, eh, jelesül melyik boltba mennek ez a verseny. És ki kell hangsúlyozni azt a tényt is, hogy a kereskedelem ritkán van kapcsolatban a gazdálkodókkal. Először arról szeretnék beszélni, hogy miért van arra szükség, hogy a gazdálkodók fair, tisztességes bevételhez jussanak. Teljesen egyetértünk Bove úr, Bové úr ebbéli kijelentésével. A kiskereskedők pedig függenek a jól működő és profitábilis mezőgazdasági ágazattól, épp úgy, mint a fogyasztók függenek a mezőgazdasági ágazattól. Mint minden gazdasági területen, itt is csak egy egészséges és versenyképes ágazat tud biztosít, tudja biztosítani azokat a termékeket, amelyeket a gyártók, a termelők előállítanak, és amelyeket a kereskedők eladnak, illetve fogyasztók keresnek. Ahhoz, hogy világos képet alakítsunk ki az élelmiszerellátási hálózatról, minden szereplőt látni kell a hálózaton belül, nem csak a legláthatóbbakat, akik a gazdálkodók, a farmerek, a parasztok és a kiskereskedők. És itt a gazdálkodók bankjainak hatalmáról beszélt Bové úr, és ezt a szempontot is figyelembe kell venni, de ugyanakkor nagyon sajnáljuk, hogy mindig összekeveredik az oldalakon a kiskereskedelem és a gazdálkodók ágazata. Bové úr saját kezdeményezési jelentésében a kereskedők általi tisztességtelen gyakorlatokat hangsúlyozza. Nos, nagyon sajnáljuk ezt a kijelentést, hiszen a kereskedők a legtöbb esetben nem közvetlenül vála- vásárolnak a gazdálkodóktól. Azaz tehát eh, nem tudjuk, hogy milyen fajta visszaélések merülhetnek fel, de eh, kérem tájékoztasson erről, hogy ezeket orvosolni lehessen. Arról is meg vagyunk győződve, hogy nagyon fontos, hogy differenciáljunk a vásárlóerővel való visszaélés között, eh, illetve a mindenfajta ágazatban jelentkező piaci mechanizmusok működése között. Természetesen a Eurocommerce egészen síkra áll a piaci hatalommal való visszaélés ellen, de ugyanakkor a vásárló erő piaci meghatározó mechanizmusát fontosnak tartjuk, és biztos vagyok, hogy önök is ezzel működnek. Úgy hisszük, hogy az Európai Unió is nemzeti szinten működő versenyszabályok elegendők ahhoz, hogy a piac rossz működését kiküszöböljék. A nyitott ügyek és a szankció gondoljanak a paszta ügyre vagy a paradicsom ügyre, azt bizonyítják, hogy a versenyrendszer működik. A kiskereskedő vásárló erejének alkalmazása a termelővel szemben a fogyasztó érdekeit szolgálja. Mint hogy az Egyesült Királyság említették, ezért az Egyesült Királyság versenyhatóságának vizsgálatáról szeretnék idézni, idézet. A vásárlóerő alkalmazása általában pozitív hatással van a fogyasztókra, hiszen az egyes kereskedők egymással vetélkednek, és az olcsóbb ár előnyét tovább görgetik a fogyasztó irányába. Az ilyen kereskedők vásárló ereje ugyanakkor a beszállítók piaci hatalmával való visszaélés akadálya is. A kiskereskedőknek ugyanakkor viszonylag kevés tárgyalási jogosítványuk és hatalmuk van a gyártóval, illetve a termelővel szemben, és még a legnagyobb kiskereskedelmi hálózatot is gyakran a legjobb márkájú termékek gyártóinak piaci hatalma ellensúlyozza. Azt hiszem, hogy ebből világosá vált, hogy ki rendelkezik piaci hatalommal, és ki tud ezzel visszaélni. Amennyiben a területi ellátási elve érvényesül, ez nagyon fontos, de ugyanakkor van egy másik szempont, amelyet érvényesíteni kell a saját márkás termékekkel innovatív termékek kerültek a piacra bevezetésre, ide tartoznak a likotermékek, és ezek is segítik a helyi KKV-knek, kis és középvállalatoknak a piachoz való jutást, és így nem csak a központi beszerzési csatornákból szereznek be. Néhány szót szórnék a fair vagy a tisztességes árról és a profit megosztásról. A kiskereskedelmi ár közvetlenül függ a beszállítói ártól. Bové úr a két ár elszakadásáról beszélt, ezzel egyetértünk. 4% a marzs a kiskereskedelemben. Természetesen ők nem tudják az ár csökkentést vagy növelést lenyelni, úgymond, vagy kompenzálni. Tovább kell, hogy adni, adják ezt. És a 4%-os általános marzs összevetve a beszállítók 3-5-szörös, tehát 9-20%-os eh, marzsával kicsinek nevezhető. Azaz tehát a kiskereskedők eh, marzsat általában továbbadják, illetve a marzson túl továbbadják az árkedvezményt a fogyasztóknak. Hogyha tehát hosszú távú megközelítést alkalmazunk, akkor láthatjuk, hogy Belgiumban az elmúlt 15 évben a infláció 2% volt, miközben a kiskereskedelmi árak csak 1,54%-kal nőttek. Az ár transzparencia nagyon jó cél, de a túl nagy átláthatóság a bürokráciát növelni, bizonyos esetekben pedig bürokratikus akadályokat görgetne a verseny szabadság elébe. A 20 legnagyobb kereskedő piaci szerepét vizsgálva úgy gondoljuk, hogy ez az elv nem érvényesülhet. De egészében egyetértünk Bové úrral abban, hogy az élelmiszerekkel való spekulációt korlátozni kell. Ez sem a kereskedelemi érdekét nem szolgálja, és mindenki számára hátrányos, kivéve a spekulásokat. Nos, mit tehet a kereskedelem annak érdekében, hogy segítsük a gazdálkodókat? Említettem, hogy csak ritkán fordul elő, hogy a kiskereskedelem közvetlenül vásárol a termelőktől, ők csupán az utolsó láncem egy komplex ellátási rendszerben. Ezért tehát az ő lehetőségei korlátozottak, de mégis hogy adjak egy ötletet, vagy egy példát arra, hogy a kiskereskedők milyen kezdeményezéseket ragadtak meg, hogy növeljék a termelők jövedelmét. 14 centtel emelték meg a tej fogyasztói árat, például a belga kiskereskedők, és ezt visszagörgették a tejtermelőknek mint hogy azonban 15, a tej 15%-a kerül direkt kereskedelembe, és az ipar pedig nem követte ezt az áremedési kezdeményezést, ezért a gazdálkodókra való pozitív kihatás összességében 200, 2 cent volt literenként. Tehát 14 centtel emeltük meg, tovább görgettük ezt a termelőknek, de ebből csak 2 cent maradt a zsebükben. A kereskedők Nagy-Britanniában is többet fizetnek, mint az ipar. A legmagasabb tejátvételi ármat a kiskereskedelem fizeti 15%-kal többet, mint a tejipar. Hozzá szeretném tenni azt is, hogy sok élelmiszer kiskereskedő az egészséges életvitelt, a kiegyensúlyozott táplálkozást és a helyi áruk vételét támogatja, valamint a hús, a zöldség, a hal és a fehérjék kiegyensúlyozott bevételét. Tehát hogyan támogathatjuk akkor a mezőgazdasági ágazatot? Úgy gondoljuk, hogy a mezőgazdasági ágazatot Európában sok, út, sok helyütt még mindig a fragmentáció és a hatékonyság hiánya határozná meg. Éppen ezért tehát a nagyobb léptékű szövetkezés segíthetné a gazdálkodók ár tárgyalási lehetőségét. Itt a 49. 34 2007-es rendeletre gondolok, amely megfelelő kereket, kereteket teremtenek érdekében. Az innováció kulcs tényezője a megújulásnak az organikus élelmiszerek növekedő piaci részesedésére elegendő utalni, ez azt mutatja, hogy a fogyasztó igenis hajlandó magasabb árat fizetni a jobb minőségű élelmiszerért. A helyi specialitások kifejlesztése és fenntartása, melyek nagyobb hozadott értéket biztosítanak és megerősítheti a termelők pozícióját. A vertikális integráció is nagyon fontos, és um, nem látjuk, hogy miért ne adhatnának, a termelők miért ne értekesíthetnék te árujukat közvetlenül a fogyasztóknak, persze a címkézési elvárásoknak megfelelve. Minden olyan kezdeményezés, amely a gazdálkodók helyzetét támogatja, mi ezt mi is üdvözöljük. Összességében elnök úr úgy gondoljuk, hogy a gazdálkodók, a mezőgazdasági gazdálkodók megfelelő jövedelemmel kell, hogy rendelkezzenek. A Bové úr által és de Scooter úrak által javasolt spekuláció tilalmát meg kell vizsgálni, a piaci hatalommal való visszaélést ki kell küszöbölni, és előadásomban igyekszem arra felhívni figyelmet, hogy lássuk, hogy honnan származik a piaci hatalommal való visszaélés. Az átláthatóságot az ellátás teljes láncán biztosítani kell, ám az elnökségi következtetések értelmében meg kell akadályozni a fölösleges adminisztratív terhek kialakulását, illetve tiszteletben kell tartani a versenyszabályokat. A versenyhatóságoknak biztosítani kell, hogy senki ne éljen vissza a piaci hatalmával. Ezen felül is zárom is mondandómat, a tisztességtelen gyakorlatok vagy a belső piac elveibe ütköző gyakorlatokat um, szankcionálni kell. Köszönöm szépen, elnök úr. Mulțumim domnului de la Eurocommerce. Nagyon szépen köszönöm az Eurocommerce képviselőjének a felszólalását, és akkor most gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy le is zártuk az első sorát a felszólalásoknak. Ágárdes úr következik most a vita nyitányaként. De. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon örülök, hogy ez a meghallgatásra ma sor kerül. Nagyon fontos kérdéssel van dolgunk, és hálásan köszönöm Bové kollégának a jelentését, amelyel messze menőkig egyet tudok érteni. Egy-két szerkesztési észrevétellel persze majd élnék, egy-két tartalmi módosítással, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán fogalmaztam volna meg másként ezt a jelentést. Köszönjük szépen ezt a kitűnő bemutatást. Néhány észrevétel ahhoz, amiről itt szó volt először, illetve kedves Bové kollega előbb valamit még fel szeretnék venni. Ebben a jelentésben követeljük azt, hogy az 30%-ra írják elő a fizetési határidőt az élelmiszerbeszállítók számára. Azt hiszem, hogy ez egy konkrét cél, amelynek a jelentésben van a helye. Itt pedig a nagykereskedelem és a diszkonterek kritikájára szeretnék visszatérni. Nem akarom ezeket védeni, de én persze mondjuk a német helyzetet ismerem jól, a többi országban nem ismerem milyen jól, azt kell, hogy mondjam, hogy itt a fogyasztók a kocsival döntöttek arról a öm, a anyósom kisfalujában bezárt a falusi vegyesbolt, mert mindenki kocsijával a diszkontáruházakba ment, ezek a legolcsóbb árakat kínálják. 95-ben 27%-os volt a részesedésük, ma pedig már 45%-os a részesedésük az élelmiszerkereskedelemben. De nem vádolhatom meg a diszkontáróházokat, a fogyasztók döntöttek úgy, hogy itt vásárolnak. És valóban meg kell gondolnunk, hogy ez miért történt így. És még egy valamit világosra kell tenni. Más országokban lehet, hogy más a helyzet, de Németországban a nagykereskedelmi láncok az árkedvezményt továbbadták a fogyasztóknak. Ez... vannak ilyen dokumentumok, amelyek mondjuk 20-35%-os árcsökkenés, ennyivel kevesebbet fizettek a termelőknek, de javarészt ezt továbbadták a fogyasztóknak. Tehát Németországban nem, nem igaz az, hogy lenyelték volna ezt a e, profitot, és egyébként az elmúlt 40 évben az általános élelmiszerfogyasztói kosár ára és részesedését se folyamatosan csökkent, most körülbelül 12%-on áll ez, míg 1960-ban a jövedelem 40%-át fordított az átlag német élelmiszerre. Nem tudom, hogy hogyan lehetne ez ellen a jelenség ellen fellépni, de egy világos, hogy az élelmiszerkereskedelemben is a kereslet-kínálat elve működik. Egy nagy szövetkezeti tejüzem résztulajdonosa vagyok, és mi nem akar, ami 100 százalékban a gazdálkodók tulajdonában van, ez a nagy cég 0,2%-os nyereséget ér el, minden más továbbadnak a gazdálkodóknak, de a kereskedelemnél nem tudunk magasabb árakat elérni, hogyha többi vállalkozás orszó, olcsóbb árakat kínál kereskedelem nem viselkedik másként, mint bármely mezőgazda. Hogyha mondjuk egy nagyobb gazdálkodó tízezer liter dízert akar venni, akkor több ára ajánlatot kér be, és ott veszi meg a dízeljét, ahol a legolcsóbb az ár. És hogyha egy nagy kereskedelmi hálózat ma ezer tonna tejet akar venni, vagy ezer, ezer, egy millió liter tejet, akkor megnézi, ki adja a legolcsóbb árat. Ez a legtermészetesebb piacgazdasági viselkedés. Ami némiképpen zavar is itt tapasztalható meg a piaci hatalommal való visszaélés, hogyha túl magas elvárásokat fogalmaznak meg, nem a minőségben, hanem mondjuk a csomagolásban. Először volt egy ilyen csatos doboz, tejdoboz, aztán most egy ilyen tekerő kapszulát akarnak betenni, ez 700 ezer euróba került a vállalkozásainknak. Tehát a kereskedelem igaz is, igenis nyomás gyakorol, mondván, hogy két hónap múlva így ezzel a csavaros kupakkal csomagoljátok be a tejet, mert különben nem veszünk egy centilitert sem. Ami pedig a mezőgazdaság ár kialakítási mechanizmusait illeti, természetesen Európában a legkülönbözőbb helyzetek működnek a híres hírhet tej árat figyelembe véve. Nem tudom, mi melyik a helyes tejár. Mellettem ül Dorfman kollega, és sok tejterméket szállítunk Bajorországból Olaszországba. Dél-Tirolban 50 cent a tejár, bár Németországból, Olaszországból 32 centért adják el a tejet. Itt a dél-tiroli uh, lakosság dönt, kizárólag dél-tiroli terméket vásárolnak, és ezért hajlandók magasabb árat fizetni, mert a mezőgazdaságuk ez megéri számukra. Németország és Ausztriában is alacsony a tejár, nem tudunk ezen változtatni, nem is akarunk változtatni, de továbbra is eladjuk Olaszországban a tejtermékeinket, itt délebre, nem Dél-Tirolban. És hogyha megnézem az észak-német területeket, itt teljesen más tejárral tudnak tejet előállítani, mint a hátrányos helyzeten gazdálkodó gazdálkodók. Tehát nincs egy abszolút igazságos ár. És csak egy rövid észrevételt szeretnék még tenni. Úgy gondolom, hogy a piac egy-két dolgot szabályozni fog az elkövetkező időben, Vannak olyan területek, ahol az agrár gazdálkodás területe 20 30%-át már nem az élelmiszeripar használja föl, nem élelmiszereket termelnek rajta. Hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor mondjuk energianövényeket, vagy a vegyipart szolgáló növényeket fognak előállítani. És hogyha az olaj hordonkénti ára 100 dollárba fog kerülni, akkor egész egyszerűen az egy hektár területen az energiafűvel sokkal többet fogok tudni keresni, mint hogy élelmiszert állítok elő. Na most, hogyha túl sok mezőgazdaság ilyen irány, gazdálkodó ilyen irányba lép el, akkor élelmiszer hiány lép fel, és ezért ez azokat hozza a helyzetbe, akik az élelmiszer termeléstől függenek, éppen mert nem lehet mindenhol energia növényeket termelni, a hegyi legelőkön például nem. Éppen ezért tehát fontos, hogy tisztázzuk a piaci helyzetet. Sok mezőgazda nehéz helyzetben van, hiszen 9 euróért eh, még egy mezőgazdasági nagy gazdaság nem tud majd gabonát előállítani, tehát még egyszer mondom, hogy a fenntarthatóság szempontja nagyon fontos, és gratulálok Bové kollégának a jelentéséhez. Köszönöm szépen, folytatjuk a vitát, Kapula Santos képviselő kapszót tessék. Köszönöm szépen. Én magam is meg szeretném köszönni ezeket az előadásokat, de úgy hiszem, hogy arra kellene koncentrálnunk, ami itt ma a legnagyobb probléma. Meghallgattam a Eurocommerce képviselőjét. És itt a kiskereskedőkre kvázi mint áldozatokról beszél, de úgy hiszem, hogy sokkal inkább a fő problémára kellene koncentrálnunk, jelesül, hogy megváltozott a társadalom modellje. Ez pedig oda vezetett, hogy a különböző termelők más-más helyzetbe kerültek. A ma felmerülő probléma pedig a következő. Az Európai Unióban támogattuk a szabad piacot. Hogyan lehet most a lánc leggyengébb láncszeme mellett kiállni? Hiszen a piac, a szabad piac ezt a problémát nem tudja megoldani. Csak fokozza a helyzetet. Ugyanakkor nem lehet eh, így láncszem érdekében az egész rendszert felborítani. Javaslatom a következő. Piaci intervenció nélkül a probléma nem megoldható. Ebben a vitában, tehát meg kell vitatni, hogy eh, meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet úgy interveniálni a piacba, piacra, hogy a szabad versenyt ezzel korlátoznánk. Nem hiszem, hogy kollégánk Bové kollega jelentése átfogó választ adott volna, hiszen azok az országok, amelyekről hallottunk, nem sok optimizmusra adnak lehetőséget. De Scooter kollega például a kis gazdaságok helyi piacra való becsatlakozásának szükségességéről beszéltek, de ugyanakkor tudjuk, hogy egy nagyon technizált eh, termelés van dolgunk, és a termelés nagy részét egy ilyen high-tech termelésben állítják elő, és csak így tudják ellátni a lakosságot megfelelő élelmiszerrel. Számomra az is világossá vált, hogy a probléma számára nincsen ágazati megoldás. A piac sem fogja tudni megoldani ezt a ö, eh, problémát, éppen ezért politikai megoldásra van szükség. Nincsen egységes megoldás, én se tudom elővarázsolni a kalapomból a megoldást, de biztos vagyok benne, hogy a piaci szabályokat valamilyen módon korlátozni kell, illetve interveniálni kell, hiszen csak így tudjuk megoldani ezt a kérdést, mert a piac a maga mechanizmusában nem fogja tudni ezen visszásságokat szabályozni. Hiszen a termékeket, a mezőgazdasági termékeket egyre inkább kommercializálják, egyre igazságtalanabb lesz a helyzet, és a piac egyre kevésbé képes ösztönzőket eh, továbbítani, és így a kínálatot eh, szabályozni. Ezért politikai megoldásra van szükség, ezt pedig csak a piac intervencióval lehet elérni de úgy kell ezt biztosítani, hogy a gazdasági rendszert, amelyen az Európai Unió gazdasági rendszere működik, ne veszélyeztessük. Most pedig meg folytatjuk a Lion képviselő kérdésével a szót. I just have uh, one or two. Csak egy-két észrevételt szeretnék tenni az itt elhangzottakhoz. Roger Clark észrevételeit az ombudsmanról nagyon fontosnak tartom. Arról beszélt Roger Clark, hogy a kérdést európai kontextusban kell vizsgálni, hiszen a legnagyobb kiskereskedők általában a legtöbb tagállammal rendelkeznek, vagy sok tagállammal ér, jelentkeznek üzletekkel, elvállalatokkal. Tehát ilyen módon akkor az ombudsmannak valamilyen európai szinten kellene működnie, de nagyon fontosnak tartom, hogy ez az ombudsman számára egy jogilag is működő kód, viselkedési kódot találjunk ki, és így léphetne fel a tisztességtelen piaci magatartás ellen. A name and shame, tehát nevezd meg, és szégyelje aztán ő jól magát, elvét érvényesíteni kell, de nem tudom, hogy ez az elv, tehát a name and shame elve tényleg elegendő ahhoz, hogy elriasszuk a piaci hatalmukkal visszaélő kereskedőket, miközben hát voltak éppen ők is a marzsuk növelésén dolgoznak. Tehát ez volt az a két-három kérdés, amelyről szívesen hallanám szakértők véleményét. Mulțumesc în continuare, are cuvântul Köszönöm szépen, és most Hauslink képviselő kapszó. Tessék parancsoljon. Köszönöm szépen Shatter eh, vagy Skutter úrnak a jelentését, a beszámolóját, és ő arról számolt be, hogy nem csak Európában, hanem a világon is nagyon gyenge pozícióban van a mezőgazdaság és arról is beszélt, hogy az ISAC jelentés, tehát a világ agrár jelentése sok fontos olyan tendenciát mutat fel, amelyekkel nekünk is foglalkoznunk kell az agrárpolitika vizsgálatában. Hogy a kereskedelemben a termelők, a gazdálkodók vannak a legnehezebb helyzetben, ehhez nem férhet kétség. Persze itt a kollégia el akarta magyarázni, hogy szegény kiskereskedők vannak ebben a helyzetben, de ezt nem tudjuk elfogadni. Bové úr arról beszélt, hogy nagy szükség van az átláthatóságra, a transzparenciára, és ezt a transzparenciát meg kell teremteni. Innen származik az az elvárás, hogy 20 legnagyobb kereskedelmi cég számoljon be az általa követett gyakorlatról, de hát nem lehet eh, szabad és tisztességes versenyről beszélni, amikor egy pár koncern határozza meg az országokban a mezőgazdasági termékekkel való kereskedelmi javarészét. Ez már nem fair és tisztességes verseny. Nos, hogyha elég komolyan veszük ezt a témát, és igenis vegyük komolyan, akkor nem hagyhatjuk ki, a gazdálkodók számára juttatott közvetlen támogatások kérdését, de ennél sokkal fontosabb az, hogy milyen, mit tudnak a gazdálkodók a kiskereskedelemtől, illetve a nagy láncoktól kicsikarni. Több ez, mint a pár száz euró hektáronkénti direkt támogatás. Ezen felül felvettem azt a kérdést, hogy elegendő az önkéntes szabályozás, mondjuk egy önkéntes szabályozáson alapuló ombudsman felállítása, vagy pedig egy viselkedési kódex, viselkedési kód elfogadása. Elegendő -e ez, de nem kell -e, ezt vetném fel, hogy jogi szabályokat is hozunk annak érdekében, hogy ezek tényleg meghatározzák a piac működését. A kiskedelem, kiskereskedelem képviselője arról beszélt, hogy a fair, a tisztességes termékekkel való kereskedelem egyre jobban elterjed, de kérdezem, hogy voltak éppen nem, nem úgy volt, hogy nem a kereskedelem kezdte ezt, hanem egy igazi polgárok részéről, a piac részéről jelentkező igény jelentkezett, amelyet kénytelen kelletlen a kereskedelem kiszolgált. Tehát várhatjuk, amíg a kereskedelem ilyen kezdeményezéseket ragad meg, de azt hiszem, hogy inkább a kereslet jelent meg. És még egyszer mondom, fontos, hogy törvényesen szabályozunk ezeket a kérdéseket. Aztán van itt még egy pont, ez pedig a közbeszerzésekre vonatkozó szabályok kérdése hogyha ilyen nagy piaci hatalommal rendelkezik valaki, akkor példaértékűen kell eljárni, de ez nem történik meg. Ezért fontos, hogy azon szervezetek mutassanak példát, akik a kiírásokat, amennyiben közbeszerzésről van szó, végrehajtják és kiírják el kell, magunk mögött kell hagyni azt a fázist, hogy csak a hiányosságokról beszélünk, itt az ideje annak, hogy eredményeket is elérjünk, amivel a gazdálkodók jobban élnek, tehát fontosnak tartom, hogy ne csak szép mondatokat fogalmazzunk meg, hanem valódi konkrét lépésekre van szüksége ebben az egész rendszerben. Köszönöm. Vă mulțumesc. Are cuvântul în continuare domnul Alves. Alves képviselő kap szót. Obrigado, Sr. Presidente. Eu Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy itt alapvető kérdéssel állunk szemben. A, mi dolgozzuk ki az agrárpolitikát a piacok számára, és azt szeretnénk, hogyha a termelőkhöz is jutna valamennyi ebből. Tehát meg kell figyelnünk a piacokat, hogy hogyan is viselkednek ezek. Ma az árakat a fogyasztók határozzák meg az üzletekben. Ők döntenek, hogy mennyit hajlandók kifizetni egy-egy terméket. És tulajdonképpen ezt a kifizetett árat osztják meg aztán az ellátási lánc során. Éppen ezért fontos az értékesítési lánc rész, hiszen a, tőle is függ, hogy mennyit kap maga a termelő. Tehát maga ez az egész lánc a termelőtől a fogyasztóig, ezt az egész láncolatot elemeznünk, meg kell vizsgálnunk, minden egyes elemet átláthatóvá kell tennünk, és azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen gyakorlatokat alkalmaznak a lánc során, melyek azok a, a gyakorlatok, amelyek már létező versenyjogi előírások ellen védenek. Már ma is beszéltünk a, a, olyan problémákról, amelyeket a törvényhozás keretein belül meg tudnánk oldani. Képesek lennénk. Vannak olyan krémiumok, testületek, amelyek a felügyeletet elláthatnák, olyan technikai kapacitással bíró vállalatok felett is felügyeletet gyakorolhatna, amelyeket ma nem tud, amelyeknek a gyakorlatait ma nem vagyunk képesek megfelelően értékelni. Úgy gondolom, hogy uniós szinten lenne szükség egy ilyen testületre, hiszen itt olyan gyakorlatokra van szó, amelyeket uniós szinten kell megoldani, hiszen ez a piac globális piac, nem lehet, nem engedhetjük, hogy a nemzeti kódexek ellen véteni lehessen. Uniós szinten kell mindezt felügyelni. Egyes termékekkel kapcsolatos ter, ö, gyakorlatokat felül kell vizsgálni, ha például mondjuk a termelő bizonyos árat kap, vagy mondjuk bizonyos termékek nagyobb reklámot kapnak, akkor felmerül a kérdés, hogy a termelő végső soron a lánc végén mennyi pénzt kap. Ez az a kérdés, amelyet fel kell tennünk magunknak. És azt, hogy hogyan lehetséges ma az, hogy mondjuk egy értékesítő vállalat saját rendelkezésekkel rendelkezik, és meghatározza a, akár a csomagolást, akár a, a boltokban az áruk elhelyezését. Tehát ő határoz mindenről, ami azokkal a márkákkal kapcsolatosak, amelyeket ő értékesít. Ezek azok a kérdések, amelyeket meg kell válaszolnunk a szabályozás keretében. Mulțumesc. Doamna McGuinness, vă rog. Köszönöm. McGuinness képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Tudom, hogy kevés az időn. Két pontra szeretnék reagálni, hiszen az Intel Groupban is részt veszek, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. Mit gondolnak az előadók, a fogyasztók azok a kapcsolatos gondolatairól, hogy mondjuk például korlátozni kellene a piaci részesedését minden egyes kereskedő vállalatnak, mondjuk lehetne egy 20%-os határt is megszabni. Ezekben a termelők azt mondják, hogy ha nem lenne olyan nagy a koncentráció, akkor többen árulhatnák a termékeiket, és akkor ezzel a fogyasztók is csak jól járnának, jobban járnának. Másodszorban pedig ugye van egy olyan javaslat, és ugye a magán címkékről, magánmárkákról van szó. Tehát kérdés, hogy ez milyen előnyel jár a fogyasztók részére, illetve a, a kiskereskedői lánc számára. Mit gondolnak önök, hogyha betiltanák ezeket a saját márkákat az élelmiszerláncban? Érdekelne a véleményük ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Köszönöm. Danieli. Köszönöm szépen, Danielis képviselő. Ο παραγωγός εκτίθεται στην αγορά και καλείται να κερδίσει το μεγαλύτερο... Köszönöm szépen. A termelők ki vannak téve a piac feltételének. Melyek azok a feltételek a piacon, amelyek tulajdonképpen a termelők jövedelmét meghatározzák. Nagyon instabilak ezek a piacok, és a jövőben lehet, hogy még bizonytalanabbá válnak ezek a piacok, például a klímaváltozás következtében is. Másodszorban például vannak olyan termékek, például fémek, és amelyeket ha használnak a mezőgazdaságban, és ezeknek az ára emelkedett, és a mezőgazdasági vállalatok is kivannak téve ennek, és természetesen végül a fogyasztó az áldozata a tisztességtelen gyakorlatoknak. Ugyanakkor a bizottság felismerte, hogy az átláthatóság nincs teljes mértékben biztosítva, és a termelőnek meg kell felelni a piaci feltételeknek, de nekünk biztosítanunk kell azonban azt, hogy a piaci feltételek igazságosak legyenek, és a verseny kiegyensúlyozott legyen a piaca. Máskülönben a gazdákat olyan helyzetbe hozzuk, amikor is teljesen tisztességtelen eljárásoknak van kitéve. Van egy külön kárta, amely az élelmiszerláncban folyó tisztességes és tisztességtelen eljárásokra vonatkozik, de ez nem túl hatékony, és inkább hosszú távú hatásokkal foglalkozik, és biztosítanunk kell, hogy ösztönözzük a termelői szervezetek létrejöttét, de a múltban sajnos elmulasztottuk azt, hogy igazán hatékony termelői szervezeteket állítsunk fel, tulajdonképpen nagyon sok problémára a mediterrán gazdálkodók körében már az megoldásként szolgál, de hát ez időbe kerül, mielőtt az élelmiszerláncot az egyes tagállamokban megértjük és elemezni tudjuk de fontos, hogy a termelők ne legyenek kitéve a versenyellenes környezetnek, holott neki ugye versenyképesen kell megjelenni ezen a piacon. Biztosítanunk kell, hogy olyan intézkedéseket foganatosítsanak, amelyek a teljes, e, id, te, amelyek azonnali, rövidtávú megoldásokat is kínálnak, és másodsorban pedig a termelő szervezeteknek nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk, és meg kell vizsgálnunk, hogy a múltban miért nem működtek ezek a szervezetek, és azonnal intézkednünk kell, lépéseket kell hoznunk, hogy ezt orvosoljuk. Tarabella képviselő. Merci, Monsieur le Président. Ben, le sujet de, du... Köszönöm szépen. Teljesen világos az, hogy milyen aggasztó a helyzet, nem csak világszinten, hanem Európában is. Most hát ezzel a megjegyzéssel, hogyha azt mondjuk, hogy a profit az önmagában nem baj, csak az a baj, hogyha a profit maximalizálása a fő cél, és minden mást elfelejtenek az érdekelt felek. Itt igazából az élelmiszer átalakítás, tehát az élelmiszer iparág az, amely nagyon sok profitot zsebel be, és ugyanakkor a kistermelők legkevésbé sem tudják érvényesíteni akaratukat, és általában a tárgyalásokon sincsenek megfelelőképpen képviselve, sőt, még a jogalkotásban sem veszik őket figyelembe. Most hát nagyon fontos az, hogy ezek a kérdések mind a piac jobb szabályozásába épüljenek be, ugyanis jelenleg rövid távon nagyon volatilis a piac, és ezzel a gazdák nagyon nehezen tudnak így megélni, éppen ezért ne felejtsük el azt sem, hogy most már nem a munkájukból élnek meg gyakorlatilag a gazdák, hanem 70%-át a bevételeiknek az európai közvetlen mezőgazdasági támogatások teszik ki. Egyébként nagyon nehéz lesz kiegyensúlyozott helyzetet létrehozni a különböző részvételi, a részvevő felek között. Persze minden évben, vagy minden évben más a helyzet a mezőgazdaságban, vannak jó évjáratok, kevésbé jó évjáratok, de nem szabad, hogy ennyire kitegyük a termelőinket ezeknek a fluktuációknak. Ugye vannak a, azok az évek, amikor félreteszünk termékeket, elraktározunk, és más évek, ahol meg eladjuk e-, ezeket, úgyhogy itt megint csak azt látjuk, hogy mennyire hullámzó ilyen szempontból is ez a piac. Tehát ezt kellene a szabályozás során figyelembe venni. Köszönöm szépen José Bovénak is a csodálatos munkáját, és Döszkúter úr aki remek munkát végez az ENSZ-en belül, külön köszönetet érdemel. Nagyon érdekes felvetéseket hallhattunk tőle, főként a spekuláció visszaszorításával kapcsolatban. Ez rendkívül sokkoló jelenség a mezőgazdaságban, de vajon nem lehetne megfordítani a tendenciákat? Ma ugye a VTO-ról beszélünk, először is, hogy bevegyük-e a mezőgazdasági termékeket ebbe a világpiacba, vagy sem, Másrészt pedig nem tudom, hogy egyáltalán jó-e a stratégia, olyan értelemben, hogy nagyon sokan úgy gondolták, hogy a nemzetközi kereskedelem lesz az, amely a világ szegény országaiban majd javítani fogja a helyzetet, de ez egyáltalán nem így történt, úgyhogy ezen el kellene gondolkodni, akár a WTO-ban, akár máshol, más helyszíneken is, hogy hogyan lehetne megfordítani ezt a tendenciát. És végül a kereskedelem, a mezőgazdaság és a fejlesztés közös célja az, hogy a kevésbé fejlett országokat olyan irányba toljuk, hogy saját élelmiszer önállát, önellátásukat biztosítani tudják, még mielőtt máshová exportálnak. Nem tudom, hogy ezzel nem lehetne jobban, könnyebben megoldani a problémát, akár helyi szinten is. Nem tudom, hogy ezzel egyetérte a felszólalt szakértő vagy sem. Mulțumesc, mai avem încă nagyon szépen köszönöm. Úgy tűnik, hogy még hatan kérték a szót. De sajnos erre most nincsen idő, úgyhogy most a Gazdaság és Szociális Kép, Bizottság képviseletében adom meg a szót az úrnak. Buenas tardes, y gracias a esta comisión de agricultura por permitir... Jó napot kívánok! Köszönetet szeretnék mondani a mezőgazdasági szakbizottságnak, hogy lehetőséget nyújt az EGSZP-nek, hogy hozzászóljon ez a vitához, ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan lehetne kiegyensúlyozottabbá tenni a piaci helyzetet. Én az EGSZP-ben jelentős tevője vagyok egy olyan jelentésnek, amely a bizottság azon közleményével foglalkozik, amely az élelmiszer ellátási lánc hatékonyabb működésével foglalkozik. Éppen ezen a jelentésen dolgozunk, éppen ezért mi is nagy nemzetközi konferenciát eh, szervezünk. Valenciában június 4-én kerül erre sor, és számítunk az Európai Parlament támogatására. Jelentős tevőként az EGSB részéről szeretnék néhány iránymutatásról beszámolni. Mi nyilvánvalóan egy közös európai keretrendszert támogatnánk. Azt szeretnénk, hogyha világos játékszabályokat tudnánk lefektetni méghozzá az Európai Unió teljes területére vonatkozóan az Európai Bizottságnak harmonizálnia kell az előírásokat, a szabályokat, és néhány esetben azt is szeretnénk, szeretnénk, hogyha ha kötelező érvényű szabályokat, normákat tudnánk lefektetni. Meggyőződésem, hogy, hogy az itt jelenlévők közül nagyon sokan egyetértenek mindazokkal az elemzésekkel, amelyeket a, az egyes dokumentumokban a bizottság végrehajtott. Hát van ugye több közlemény, amely az élelmiszer ellátási lánca, az élelmiszer árakkal foglalkozik, és mindezekkel valamennyien egyet értünk. A helyzet leírása valóban helytálló, teljes mértékben támogatjuk. Azzal is egyetértünk, ahogyan a bizottság ezt a problématikát ábrázolja, azaz, hogy természetesen azt szeretnénk elérni, hogy a teljes élelmiszerellátási lánc működőképes legyen, de természetesen a lánc leggyengébb láncszemére kell koncentrálnunk egyrészt a fogyasztókra, másrészt pedig a gazdákra. Valamit tenni kell, nem elég, hogyha további tanulmányokat állítunk össze, további jelentéseket dolgozunk ki. Most már konkrét intézkedéseket szeretnénk látni, amelyek kiegyensúlyozottabbá tennék a kialakult helyzetet a piacokon. Hiszen itt egy olyan vitáról van szó, a José Bové is elmondta, amely mögött nagyon sok nagyon fontos dolgok állnak. Egész egyszerűen milyen mezőgazdaságot akarunk, ez a fő kérdés. És most szeretnénk néhány konkrét szempontra is kitérni. Három nagyon fontos szempontot jelöltünk meg. Egyrészt, hogy hogyan lehetne fenntartható piaci kapcsolatokat kidolgozni itt kötelező érvényű szerződési záradékokat lehetne kidolgozni. Aztán a tisztességtelen gyakorlatok elkerülése is nagyon fontos valóban létre kell hozni az ombudsman pozícióját, vagy egy más egy testületet, egy bizottságot, amely a felülvizsgálatot, az ellenőrzést biztosítana. És ugyanakkor a versenyjogot is ennek megfelelően módosítani kell. A rendelkezéseket meg kell változtatni. Aztán átláthatóság. Ugye az nem azt jelenti, hogy hat havonta egy ártabellát összeállítsunk, hanem az átláthatóság azt jelenti, hogy legyenek olyan eszközeink, amelyek segítségével gyorsan és rugalmasan tudunk reagálni, amikor arra szükség van, amikor az árakat megfigyelő központ eh, ezt indokoltnak tartja. a termelői szervezetek is szükségesek ehhez, de nem akármilyen termelői szervezetekre van ö, szükség, hanem olyanokra, amelyek ö, nyerességesek, amelyek működőképesek, és ezért meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet ezeknek a szervezeteknek a szerkezetét ö, megváltoztatni. Kapula Santos úr azt mondta, hogy bizonyos fokú pessimizmus tapasztal. Én optimista vagyok, mert én úgy gondolom, hogy nem olyan intézkedésekről van szó, amelyek nagyon nagy költségekkel járnának. Itt politikai szándékról, akaratról van szó, annak érdekében, hogy az élelmiszerellátási láncban az egyesült újra megteremtsük. Köszönöm. Battery, so... Köszönöm szépen. Most hát akkor lezárandó az első részét ennek a vitának, megadom a szakértőknek a szót, hogy reagáljanak a feltett kérdésekre. Persze egy kicsit késésben vagyunk, erre emlékeztetnék, úgyhogy akkor először megadom a szót Schlatter úrnak. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Nos, hát lehet, hogy három fontosabb gondolatra kívánok majd most reagálni. Az első megjegyzés meg Guinness asszony kérdésére vonatkozik a standardek, illetve a címkézés kapcsán. A nagy élelmiszeripari cégek által alkalmazott címkékkel kapcsolatos kérdése nagyon nehéz a válasz, ugyanis hol kezdődik az, hogy címke, és hol van vége annak, hogy márkaépítés címén az adott cég a saját imázsát próbálja javítani, ugye ezt az imást aztán a reklámozáson keresztül is erősíteni kívánja. Nagyon nehéz ezt szétválasztani a címkétől, amely egyébként néhány garanciát is tartalmaz. Gondolok például arra, hogy hogyan gyártják ezeket a termékeket, vagy hogy milyen felvásárlási áron vásárolják meg az alap élelmiszereket. Ugye van egy 1994-es irányelv, amely a félrevezető reklám kérdését taglalja. Nos, hát valóban meg kell vonni a határt, hogy mi az, ami tisztességtelen eszköz, és mi az, ami nem. Vannak olyan cégek, amelyek ráírják a címkéjükre azt, hogy X módon hozzák létre ezt a terméket, nos hát ezt ellenőrizni kellene, és ezt be is kell tudni bizonyítani, mert vannak komolytalan címkék, amelyek félrevezethetik a fogyasztót, és ilyen szempontból nagyon fontos lenne az, hogy az adott országban a fogyasztóvédelmi hatóságok jobban odafigyeljenek ezekre a kérdésekre, és kemény ellenőrzéseket végezzenek. Gyakran a fogyasztó számára igen nagy a zűrzavar a különböző címkék között, ugye a fenntartható fejl fejlődés alatt mit értünk? Méltányos kereskedelmet, vagy szociális garanciákat, vagy környezetvédelmi biztonsági garanciákat? Mit jelent pontosan az adott címke? Nagyon fontos lenne tehát az, hogy odafigyeljünk ezekre a dolgokra, és hogy ellenőrzéseket is végezünk, nehogy visszaélések legyenek a címkézéssel kapcsolatban. Azután Tarabella úr is feltett egy fontos kérdést a piacok volatilitásával kapcsolatban. Nos, hát itt valós problémáról van szó a termelők számára, hiszen a termelők a volatilitást megszenvedik, ennek persze különböző ö, okai vannak. Sokszor egészen hullámzó a az árképzés. És azt kell mondani, azt kell, hogy mondjam, hogy a piacon az árak alakulása szempontjából a kereslet és a kínálat törvényei azért kevéssé rugalmasak. Aztán ott van a spekuláció, ami sajnos növekvő tendenciát mutat, és keveset beszéltünk arról, hogy az élelmiszeriparnak milyen sok energiára van szüksége, hiszen azt sem szabad figyelemben kívül hagynunk, hogy a bioüzemanyagokra való átállás igenis és terheket ró a mezőgazdaságra, és ez növeli a, a nyomást a más terményekre. Azután az 1940-es években egy kilokalóriányi elő, energiára volt szükség ahhoz, hogy 2,4 kilokalóriányi élelmet érjünk el. Most 20-szoros ez az arány, és ez persze kihatással van a mezőgazdasági termékek árára is. Tehát ezt a volatilitást kellene csökkenteni, ezt pedig akkor lehetne megtenni, hogyha élelmiszer tartalékokat képeznénk, főként azokban az időszakokban, amikor nagyobb termelékenységet tapasztalhatunk, és meg kellene őrizni raktárakban ezeket az élelmiszereket azokra az időkre, amikor soványabb mondjuk a termelés. Hát aztán a közös agrárpolitikát is meg kell változtatni, ugyanis bizonyos régiókban koncentrálódik a közös agrárpolitikai támogatás, és egyébként furcsa módon mégis a nagyobb és egyébként versenyképesebb cégeket támogatja a kicsikkel szemben, akik egyébként a közösségnek, mint olyannak, nagyon sok pozitív hozadékkal lehetnének. És azt hiszem, hogy ezt nem eléggé kompenzálja a jelenlegi rendszer. Tehát a VTO-n belül is azt az üzenetet kell erősíteni, hogy minden egyes tagállamban, VTO tagállamban olyan piacrendezési eszközökkel kellene élni, amelyek a kereslet-kínálat elvét kiegyensúlyozzák, próbáljuk meg megerősíteni a mezőgazdaságot és egyes ágazatait a dömpinggel szemben, illetve az export orientáltságot is szorítsuk vissza, mert ez mindig is nagy támogatást kapott szemben a kistermelők helyi piacokra való termelésével. Köszönöm. Clark úr következik. Everybody's name. Köszönöm szépen. Sokan említették az ombudsmant és a magatartási kódexet. Én úgy látom, jelenleg Európai Uniós szinten az Economic Forum, tehát a gazdasági fórum, amely ezzel a témával foglalkozik, azt szeretne bevezetni egy a magatartási kódexet, de a döntés még nem született meg, tehát kérdéses, hogy ezt bevezetik-e vagy sem. Ez jelenleg alakulóban van. Amint már említettem, nemzeti szinten Írországban és Nagy-Britanniában tervezik az ombudsman pozíciójának a bevezetését. Volt valaki, aki a felvetett a kérdés, hogy kötelezővé vagy önkéntesül tegyük ezt a magatartási kódexet, hogy legyenek-e olyan törvényi erejű, kötelező erejű intézkedések, amelyek a kódex betartását biztosítani. Az az igazság, hogy Írországban, nagy Britanniában nem nincsenek ilyen kötelező erejű szabályok, de az ombudsman felléphet tehát ez sokkal rugalmasabb, nem egy törvény erejű dolog, nem lehet bíróság elé menni ezzel, de az ombudsman mindkét félt meghallgatja, és ő dönthet, ő mondja ki, hogy kinek van igaza az adott helyzetben. Tehát ez, ennek ez az előnye, hogy nagyon rugalmas ez a megközelítés. hallottuk az előadóktól és a kérdezőktől is, hogy a versenyjog alkalmazása milyen szerepet játszhat itt. Úgy gondolom, hogy jelenleg az a probléma, amit a legtöbben tudják, és hogy, hogy ebben az ágazatban a versenyjog nem igazán hatályos a legtöbb tagállamban, egész egyszerűen azért, mert az élelmiszer láncok nem rendelkeznek uniós szinten nagyon nagy piaci részesedéssel. Tehát nem tudunk fellépni elők, mint mondjuk Microsoft ellen, amely mondjuk 80%-át uralta egy adott piacnak. Tehát az élelmiszer, iparban, mezőgazdaságban ez nem így van, éppen ezért a versenyjognak az alkalmazását ez nagyon korlátozza jelenleg mert még nem olyan szintű a koncentráció ebben az ágazatban. Aztán valaki javasolta, hogy talán korlátozni lehetne az elemszerláncoknak a méretét, de hát ö, akkor felmerül a kérdés, mi a, microsoft -a? Hogyha az élelmiszerláncok méretét vagy piaci részesedését ö, korlátozni akarjuk, akkor mit teszünk microsoft -a, amely 80%-os részesedéssel rendelkezik? Tehát úgy gondolom, hogy, hogy ez is problematikus lehet a versenyjogot ilyen formában alkalmazni ezen a területen. Valaki említette aztán a saját márkák kérdését is. Én erről nem beszéltem. Természetesen vannak előnyei és hátrányai is a, cégek saját márkainak, semmi sem egyoldalú. A jó dolog az, hogy olcsóban juthatnak hozzá a fogyasztók a termékekhez, olcsóbban, mint mondjuk egy már bevezetett nagy márka termékhez. Aztán a másik kérdés, Tarabella úr tette fel ezt a kérdést, a piaci szabályozás mértéke a mezőgazdaságban. Ez mindig is nehéz kérdés úgy gondolom, hogy az Európai Unió elkötelezte magát a deregulizáció mellett a kap területén. Úgy gondolom az egyik oka ennek az, hogy a szabályozás a, a tejpiac kontextusában a, az árak rögzítése ugye nagyon egyszerű, ez egy ugye ez egy nagyon erős érv, hogy ellenőrizhetnénk az árakat, természetesen tervezni kell, előre kell látni, hogy mennyi tejet termelnek, ha sokat tej, akkor lehet csökkenteni az árakat, ez ugye nagyon egyszerűen működne, ez a mechanizmus, de hát vannak olyan piacok, ahol a jövedelmek is ingadoznak, van, ahol a kereslet és a, a, a kereslet és a, a kínálat ingadozik, éppen ezért a jövedelem is ingadozik bizonyos mezőgazdasági ágazatokban. Köszönöm szépen, professzor úr. Köszönöm, hogy ennyire rövid volt, és most Dürieu úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Korlátozom időmet, illetve korlátozott idő a rendelkezésemre, ezért eh, három kérdésre szeretnék beszélről szeretnék beszélni. Tarabello úr beszélt a volatilitásról, a illanékonyságról. A volatilitás mindenki számára rossz, kivéve a spekulatív szereplőket. Ezért valami lépéseket kell tenni. A második kérdés, ez egy nagyon a az ombudsmanek kérdés. Általában az ombudsmanek a fogyasztókat védik, de úgy hiszem, hogy itt a termelők és a nagy szereplők közötti kapcsolat ombuc mennyire van volna szükség. Bovi úr egy jó példát adott arról, amikor visszaélnek a piaci hatalommal. <clears throat> Ezen felül pedig a nagy-britanniai szervezet, amely a ellátási lánc ellenőrzését szolgálta, nem támogatta az ombudsman hivatalának felépítését. Mondom, az ombudsman a nemzeti törvényektől függ. Itt sok képviselő felvetette azt, hogy a meglévő jogszabályok elegendőek, de ugyanakkor ezeket pontosabban jobban kell alkalmazni, mint máma. Hozzá szeretném azt is tenni, hogy a brit um, ombudsman elfben a viselkedési kódex uh, kötelező arbitrást, uh, tehát a döntőbíróság és egyeztetési eljárást ír elő. És természetesen az ombudsman lehetővé tenné a beszállítóknak, hogy nagyobb hatalmat gyakoroljanak a kiskereskedőkre. De két kérdésre szeretnék még kitérni, meg Guinness asszony két kérdésére ő a kiskereskedők piaci hatalmáról beszélt. Mondok egy példát, két példát. Egy nagy kiskereskedelmi vállalat Franciaországban forgalmát 20, forgalom 20, 30 et 24 gyártóval ö, bonyolítja le, és Spanyolországban a három legnagyobb kereskedő 50%-os piaci részesedéssel rendelkezik, F90-es a legnagyobb soft drink gyártó, üdítőgyártó 90%-osan részesedik az üdítő piacban, és ugyanez igaz a sörre és a pizzára is. Természetesen a tőke mindig a fogyasztók érdekeit szolgálja, hozzáadott értékkel jár és innovatív termékeket biztosít a kereskedelem, ráadásul a kis- és középvállalatokat is figyelembe veszi. Egy olyan cég, mint a Mark Spencer 9999 ban saját márkákkal dolgozik. Hogyha pedig a tej eh, árát veszik figyelembe, amit eh, kifizetnek a termelőknek, nos az Marks Spencer saját márkájában, márkája alatt eh, sokkal nagyobb, a második legmagasabb piaci árat fizeti a termelőknek, tehát a saját márka mindenkinek kedvező lehet. Köszönöm szépen! Az első részéhez ért, végéhez értünk, most kezdődik a második része a meghallgatásunknak, és ezt Franz Inabel, Sinabel el fogjuk kezdeni, aki Ausztriából érkezett uh, hozzánk, a Gazdaságkutató Intézetből, és arról fog beszélni, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy uh, az európai élelmiszeripari láncolat fenntarthatóbbá váljon. Köszönöm. Uh, Mr. Chairman, thank you. Thank you for the... Elnök úr, köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. A meghallgatás témája tisztességes jövedelem a gazdálkodóknak. Előadásomban pedig arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehet az európai élelmiszer ellátási hálózatot mind a gazdálkodók, mind a fogyasztók, mind a környezet számára fenntarthatóbbá tenni. Minden egyes területenre érdemes legalább 10 percet fordítani, de hát én most összesen csak 10 percet kapok, és itt a fair jövedelemre, a tisztesség és jövedelemre szeretnék, ről szeretnék beszélni, mert ez más, mint a tisztesség és ár. Először a fenntartható növekedés munkadefinícióját szeretném adni, utána pedig az EU egyes tagállamaiban az e fenntartható növekedésről beszélek, majd pedig szakpolitikai opciókról beszélek, amelyek támogathatják a fenntartható növekedést eh, az ellátás hálózatában. A mezőgazdaság élelmiszert és rostokat gyárt, de vannak eh, nem fogyasztói eh, termékeik, például a szolgáltatások, a mezőgazdasági szolgáltatások egyes EU tagállamokban 10-15%-át teszik ki a szolgáltatásoknak, és vannak multifunkcionális, de nem kvantifikálható eredményei is a mezőgazdaságnak. A mezőgazdaság változik. A múltban folyamatosan növekedett a munkatermelékenysége, most pedig azt figyelhetjük meg, hogy a termelékenység növekedése alacsonyabb sok tagállamban, de egyébként a világon is. Hadd definiálja most a fenntartható növekedést a rurális, a vidéki kontextusban, és egy magyar közgazdász modelljét szeretném itt alkalmazni, aki a piramist építette föl, és a piramis alján különböző elemek vannak, amelyekről úgy gondoljuk, hogy a társadalom céljait képezik. Az egyik a környezet említésem érdemel annyira egyértelmű, hogy jó környezetre van szükségünk ahhoz, hogy megalapozzuk a mezőgazdaságot és az életet, és hogy eh, ahhoz, hogy elkerüljük a környezet eh, károsítását, szociális intézményekre van szükség, amelyek a magas munkaproduktivitást eh, viszik előre a működő környezet alapján. Röviden megállok. Mi a munka termelékenysége? Nos, a munka termelékenysége az oktatás egy funkciója, hiszen minél inkább kiképezzük a gazdálkodókat, minél tehetségesebbek, annál inkább valószínű, hogy tisztességes eh, ügyletet kötnek majd. A fő cél pedig az, hogy magas életminőséget érjenek el, és a mi életminőség növekedjen. Nem az alacsony ár, hanem a magas életminőség számít. Tudjuk, hogy az alacsony árak persze alacsony minőséggel is összefüggenek gyakran, éppen ezért nem az alacsony árról beszélek. No, szóljunk most a mezőgazdaság heterogeneitásáról az EU-ban, sokszínűségéről, sokrétűségéről. Az EU tagállamok közül sokban a gazdálkodók olyan ö, sűrűbb területeken, ö, sűrűbben lakott területeken dolgoznak. Luxemburgban, Hollandiában és más országokban a gazdálkodók nem 20 eh, kilométerre vannak a következő parasztól gazdálkodótól, mint mondjuk egyes skandináv országokban, hanem szorosan egymás mellett gazdálkodnak, és szorosan közel állnak a fogyasztókhoz is. Ez pedig esélyt ad a termelőknek arra, a gazdálkodókat arra, hogy jövedelmi helyzetüket javítsák. Nos, ezen a diagramon 500 pontot láthatnak körülbelül. Minden pont, minden pöttyöcske az EU egy régióját, eh, NAC 3 statisztikai besorolású régióját mutatja fel. És vannak kék pöttyök is, a bal felső, bal, a jobb felső sarokban, ez pedig azokra a területekre vonatkozik, ahol a szolgáltatás és a mezőgazdasági ágazat az elmúlt tíz évben jelentős növekedést mutatott, ért el. Baloldali területen pedig inkább az, a szolgáltatói ágazat növekedését dokumentáljuk olyan területeket, tehát ahol csökkent az agrárágazat jelentősége. Amikor tisztesség és jövedelemről beszélünk, akkor látni kell, hogy vannak olyan régiók, amelyekben növekedhet a mezőgazdasága, és a gazdálkodók nyereségesen tevékenykedhetnek, főleg akkor igaz ez, amikor maga az egész gazdaság is gyorsan növekszik. Milyen következményekkel jár ez? Nos, úgy hiszem, hogy a hazai vagy a tagállami versenypolitikának kulcs szerep jut. Jól tudjuk, hogy a versenypolitikák az EU tagállamokon belül különböző kereteket követnek. A legfőbb cél az, hogy a fogyasztó élvezze a verseny használta. Az ár legyen alacsony, de ne legyen túl alacsony, Azért, mert a túl alacsony ár a minőség ellen és az innováció ellen dolgozik. Én magam Közép-Európából jövök, és sokat tanulhatunk az Egyesült Királyság és Írország versenypolitikájából, de messzebb is vethetjük szemeinket az USA felé, ahol azt láthatjuk, hogy a versenypolitika a fogyasztók ügyét jelenti, és azáltal, hogy a fogyasztó bírósághoz fordulhat, a termelőket és a kiskereskedőket arra kényszeríti, hogy a versenytorzító viselkedéstől tartózkodjanak. Úgy hiszem tehát, hogy a versenypolitika keretei között megerősíthetjük a fogyasztót, ezen keretek egyébként administratív keretek, melyek, mely kereteket hatóságok tartják fel. Persze a fogyasztóknak a híres hírhet level playing fieldre, az egyenlő pályák, egyenlő esélyek elvére van szükség, hiszen um, a gazdálkodók, miközben a gazdálkodóknak uh, hozzáférés kell biztosítani a piacokhoz, uh, és a magas költségű gazdálkodók magas vételi potenciálú fogyasztókat kell, hogy elérjenek. Éppen ezért a nemzetközi kapcsolatok nagyon fontosak, és így lehet biztosítani a gazdálkodók számára a nagyobb jövedelmet. Az innováció és a termelékenység növekedése is egy szakpolitikai opciót jelent. Azt figyelhetjük meg, hogy a múltban az agrárpolitikák, az agrárszakpolitikák a mezőgazdasági ágazatba való beruházásokra és befektetésekre koncentráltak, de az agrárkutatás viszonylagosan visszaesett nem csak az EU-ban, hanem az USA-ban is. Holott tudjuk, hogy az alacsonyabb árból a fogyasztók hasznot húztak évtizedeken keresztül nem azért, mert a kiskereskedelem volt olyan versenyképes, hanem azért, mert hatalmas eszközöket fordítottak a kutatásra, a mezőgazdasági ágazatban is, azért, hogy még termelőképesebb, termelékenyebb legyen a gazdálkodás, és így növekedjen a termelés hatékonysága. Nos, ezen kutatások visszaesőben vannak, aminek az lehet a következménye, egyik potenciális következménye, hogy az árak nőnek a jövőben. Szükségünk van a technológiára. Azért, hogy fenntarthatóak legyenünk, hiszen tudjuk, hogy az új technológiák előfeltételét adják a kisebb környezeti hatásoknak. Például említem a minimum tillage farmingot, az önellátó és a maga melléktermékeit feldolgozó gazdálkodást, ezen felül pedig a GMO-k területén is szükség van a kutatásra, hogyha még erre visszautalhatok. hogy ezzel a fóliával fejezem be, amely a foszilis olajár között, ez a bal oldalon látható, illetve a búza termelési ára közötti korrelációt mutatja. Világos korreláció áll fenn. Minél magasabb az energiaár, annál magasabb a búza ára is, erről ma már hallottunk. Éppen ezért a agrárkutatásba irányuló pénzeszközökről döntő döntéshozók kezében van, hogy arról döntsenek, hogy ez a mutatógörbe meredekebb, vagy kevésbé meredekebb. Köszönöm szépen. A a Nagyon szépen köszönöm, most pedig megadom a szót Francesco Contónak, aki közgazdász, és a Foggiai Egyetemen tanít, arról fog most beszélni, hogy a minőség milyen fontos szerepet tölt be az élelmiszeripari láncolatban, hogyan tudnák ebből a legtöbbet profitálni a fogyasztók. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a következőket húznám alá. Először is, nagyon is egyetértek Bové úrral, de azért néhány gondolatot hadosszak meg önökkel, én is. Egyfajta módszertani megközelítés, ami eltérő lesz az eddig elhangzottaktól. Az, hogyha külső szereplőket bevonunk az élelmiszeripari láncolatba, az egy új módszertant is jelent egyben. Mit is értek ez alatt? Gyakorlatilag a mezőgazdaság és élelmiszeripari láncolat ebből a két részből, illetve a nagykereskedőkből áll, és a nagy ö, szupermarketláncokat is magába foglalja. Gyakorlatilag, hogyha őket úgy definiáljuk, mint hogyha egy egységes szerepet töltenének be az ágazatban, mégis oda kell figyelnünk arra is, hogy neki külső kapcsolatai is vannak. Kire is gondolok? Mi Olaszországban már hosszú idő óta egyébként foglalkozunk ezzel a témával tudományos szinten. Nézzük tehát. Kommunikációs cégek, logisztika és szállítmányozási vállalatok, energia, ipari cégek, aztán csomagolási cégek, azután a mezőgazdasági, technológiai, illetve mezőgazdasági gépipari cégek, valamint a tanácsadó cégekre gondolunk, mint külső szereplők. Amennyiben úgy vizsgáljuk meg a helyzet, hogy a helyzetet, ahogyan azt Olaszországban tettük, mikroökonomiai szempontból, akkor azt vesszük észre, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatban a költségek, nevetséges, összesen 3%-ra tehető profitot hoznak. ezen a 3%-on osztozik a mezőgazdaság, mondjuk, hogyha 3 euróról beszélünk, akkor ebből 0,70 század százalék, tehát 70 eurócent a mezőgazdasági 1,1 euró vagy 10 euró a élelmiszeriparé, és az összes többit pedig a különböző külső szereplők teszik zsebre. Ugye például a tőkének is ára van, ez 11%-ra tehető, aztán amortizáció, befektetések, és 5% finanszírozási költség. Gondolok főként a bankoknak adott kamatokra. És 27 euró, mondjuk 100 euróból megy el a csomagolásra, ez 8,5 euró, 5,5 a logisztika, 5 euró a promóció, a reklám, 3 euró 70 az energia és 1,20 a technikai eszközök, 2 euró 90 a többi szolgáltatás. És mi hiányzik még ahhoz, hogy 100 euróhoz érkezzünk, 12 euró adó, és 4 euró import. Az Európai Unión kívülről származó élelmiszeripari import. Nos hát, Bové úr, egy kérdésem lenne önhöz. A mi gondolkodásunk szempontjából nem tudom, hogy mennyire produktív az, hogyha ugye az a célunk, hogy magasabb, jobb megélhetést biztosítsunk a mezőgazdaságból élők számára, tehát, hogy jó-e az, hogyha az ágazat más részeiből veszünk el pénzt azért, hogy adjunk a gazdáknak belőle. Ugye itt rendkívül alacsony összegről van szó, 3 százalék, tehát 100 euróból 3 euró jelent összesen ez az összeg. Természetesen egyetértek azzal, hogy akkor, amikor csak szorosan véve a mezőgazdaságról beszélünk, akkor önnek igaza van a jelentésében. De mégiscsak úgy tűnik számomra hasznosabb szerintem, ha több pénzt szeretnénk adni a gazdáknak, akkor az lenne a hasznosabb, hogyha az ön jelentését vagy egyáltalán az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottságának a véleményét olyan témákra is rá irányítanánk, amelyek mondjuk úgy, hogy kívül állnak szorosan a mezőgazdaság kérdéskörétől. Tehát az, hogyha lecsökkentjük a munkaköltségeket, a mezőgazdasági cégek, de más mezőgazdaságban dolgozó számára is hogyha a külső költségeket lecsökkentjük, gondolok például a fuvarozásra, a logisztikára, a csomagolásra, az energiára és a úgynevezett technikai eszközökre, amelyekre többen is utaltak már a mai napon. Tehát, hogyha az Európai Bizottság a tagállamokon keresztül lecsökkenteni például a biztosítási költségeket, a bürokratikus költségeket, amelyek nagyon sokat jelentenek, és megpróbálnák az Európai Unióból kívülről, az Európai Unióba kívülről érkező importok mennyiségét, és inkább a földközi tenger térségében gondolkodnánk hogyan lehetne csökkenteni például a munkaköltségeket. Például a rossz körülmények között élők, tehát a hegyi területekre adókedvezményeket adnánk, és támogatnánk adóeszközökkel azokat a mezőgazdaságból élőket, akik nagyon sokat dolgoznak ebben az ágazatban. Hogyan lehetnek csökkenteni a külső költségeket? Ehhez arra lenne szükség, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament ösztönöznék a tagállamokat, hogy olyan megállapodásokat kössenek, amelyek a nemzetközi fuvarozásra vonatkozólag kedvező költségeket jelentenének, egyfajta intervenciós rendszert kellene kidolgozni, infrastruktúrális szempontból gondolok erre, például kötelezővé lehetne tenni az Európai Unió részéről, elő kellene írni a tagállamok számára azt, hogy egy bizonyos arányt, arányban fektessenek be az infrastruktúrákba, ugyanis ön is tudja, hogy amióta a regionális fejlesztési alapot bevezettük, azóta tagállamaink a vidékfejlesztési programot úgy igazgatják, hogy ugyanakkor nem kapnak beleszólást ennek az elbírálásába a mezőgazdaságból élők. És ugyanakkor a környezetet támogatjuk logisztikai szempontból. tehát liberalizálni kellene a befektetéseket, például a fotovoltaikus energia vagy a szélenergia szempontjából, tehát itt az alternatív energiaforrásokra gondolok. Ez ugyanis egy alternatív bevételforrást jelenthetne a gazdák számára, és ugyanakkor csökkenteni az energiaköltségeket, és egyébként a környezetvédelmi jellegű korlátozásokat is meg kellene szüntetni, ugyanis ezek nagyon gyakran korlátként állnak a gazdák előtt is. Azután technikai eszközök és kollektív felvásárlási eszközök. Ugye tudjuk, hogy milyen sokat gondolnak a multik a technikai eszközökre ebben a szektorban. Azután ö, áfa csökkentés, és általában adó csökkentés ebben a szektorban. Ezzel ugyanis lehetne növelni a fogyasztást, és ezzel a mezőgazdaságból élők több bevételhez juthatnának. Azután vám bevételek csökkenése, és azt is javasoljuk, hogy egyfajta minőségorientált vámszabad területek kialakítását szorgalmazzák a tagállamok. Hogyan lehet csökkenteni a bürokráciát? Hát a jogi eszközökkel, és lehetne európai, regionális és helyi szinten is csökkenteni az adót. Itt nagyon sokat lehetne tenni az új technológiák segítségével. Hogyan lehetne csökkenteni az unión kívülről érkező importot? Hát először is ugye a kvótákat kellene csökkenteni. Gyakran történik az, hogy behozunk alapanyagokat vagy nyersanyagokat, és aztán azokat itt alakítjuk át és ezen kívül arra is szükség lenne, hogy nagyobb fegyelmet vezessünk be a higiéniai előírásokban, illetve az állategészségügyi előírásokban harmadik országok számára, akik az EU-ba kívánnak exportálni. És most nézzük meg, hogy milyen politikákra van szükség mi szerintünk. Szerintünk az Európai Uniónak hatékonyabb működést kellene biztosítania a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatnak, és a minőségbiztosítási rendszert is javítani kellene. Itt ugye egy módszertani megközelítésről van szó. Bizonyos kontextusokban a szorosan nem a mezőgazdasági szektorhoz tartozókat is bevonva ebbe a tágabb kontextusba talán más megközelítést tesz létre, vagy tesz lehetővé ez a fajta megközelítés, ezért bátorkodtam javasolni azt. Négy területre gondolunk itt. Az ágazaton belüli megállapodásokat kell támogatni, aztán innováció és technika, illetve kutatás, arra lenne szükség, hogy az intervenciós politikákat különbözőképpen kalibráljuk az ágazaton belül, a rövid és hosszú ért ágazatokra vonatkoztatva, és ugye ide tartozik még a minőségi rendszerek kialakítása. És végül nézzük meg, hogy ezek alatt mit is értek. bizonyos országokban az unión belül, gondolok például a bővítési országokra és a mediterráneum térségére, egészen eltérő helyzet van, Úgyhogy itt arra lenne szükség, hogy további ösztönzéseket építsünk be, garanciákat az intézmények részéről, de nemzeti szinten is, annak érdekében, hogy az ágazaton belül megvédjük a gazdákat az ágazat más szereplőitől. Egyébként pedig egyetértek az ön által mondottakkal, de azért remélem, hogy egy kicsit többet is lehet tenni ezen a területen. Itt a termék, tanácsokat kellene támogatni. Itt olyan szervezetekre gondolok, amelyekbe bevonhatnánk a nem szorosan mezőgazdasági termelésből élőket is. és például az integrált programok erre nagyon jó példát jelentenek. Ami a kutatást illeti, itt is felül kellene vizsgálni a pályázati rendszereket azért, hogy a nemzeti kutatási programokat érzékenyé tegyük a mezőgazdaság ügyére, ugyanis jelenleg az egész kutatási folyamat gyakorlatilag az egyetemeken koncentrálódik. Így lehetne javítani a minőséget. Az előttem felszólaló kiváló kollégák már sokat beszéltek a tágabb értelemben vett mezőgazdaságról, én most a szűkebb értelemben vett mezőgazdaságról szeretnék beszélni. Gondolok például a kisvállalkozókra, kistermelőkre, bizonyos különleges területekre, amelyeken mondjuk nemzeti parkok is találhatóak, és amelyek kimondottan a kis termelők helyi piacra való termelését is segítenék. És itt a turizmus fontosságára is felhívnám a figyelmet, és végül a minőség. Ki kell választani egy kiválósági listát, amelyen olyan termékek szerepelnek, amelyek speciális márkanevet viselnek, és ezeket el kellene ismertetni a WTO-ban nagyon fontos lenne az, hogy kötelező legyen a címkén feltüntetni a származási helyét az alapanyagoknak, és az európai termékeket biztosítani kellene, illetve fel kellene címkézni, illetve azt biztosítani kellene, hogy semmelyik alapanyaguk ne származzon hamisításból vagy csalásból. csökkenteni kellene a gazdákra háruló költségeket, amelyeket most különböző szolgáltatási cégeknek, illetve tanúsító cégeknek kell, hogy adjanak. Elnök. Köszönöm szépen. A következő felszólalás Pedro Piemantelé lesz, aki Portugáliából érkezett, és a tejtermelőket képviseli javaslatokkal fog előállni, annak érdekében, hogy korrekt árat, felvásárlási árat kaphassanak a tejtermelők és, tejtermékgyártók. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a meghívást a mezőgazdasági szakbizottság részéről, és én a tej ágazatról szeretnék beszélni. Portugáliában természetesen az időnk nagyon szűkös. De szeretném elmondani, hogy évek óta a Portugál Tejipari Egyesület elnöke vagyok, és természetesen én nem tudom az egész európai tejipart reprezentálni, de hiszen a tej ágazat az egyes tagállamokban nagyon is másképpen működik, de mégis van két kérdés, amelyet fel kell tennünk és fel kell választani. Egyrészt, hogy hogyan lehetne a tejgazdáknak tisztességes árakat garantálni, és hogyan lehetne tisztességes szerződéseket ö, kötni az ágazatban. A termelők számára a tisztességes árak fontosak, a teljes lánc számára fontos, hogy az árak minél stabilabbak legyenek, itt az túlzott áringadozást is korlátoznunk kell. Ez az volatilitás, ez ugye a kereset és a kínálat összetékából adódik. Sokan úgy vélik, hogy a tejpiacok olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a pénzügyi piacok, pontosan azért, mert itt eh, nagyfokú deregulizáció valósult meg, tehát nincs különösebben szabályozva ez a piac. A kvóta, a rendszer megszüntetése, ez talán a leglátványosabb jele annak, hogy milyen áringadozásokhoz vezet a deregulizáció, és hogy ez milyen nehézségekhez vezet a, a termelők számára. Tulajdonképpen a probléma abból adódik, hogy a tejkvótát megszüntették, legalábbis azokban a tagállamokban, ahol a tej nagy részét fel is dolgozzák. Itt óriási tej mennyiségekről van szó, és az, hogy uh, szerződésben rögzítsék az árakat, uh, a tej ágazatban mindig is a hagyományokkal rendelkezett, még a tejkvóta rendszer területén. A beszállítók és a termelők közötti viszony ugye egy szerződéssel van meghatározva, és ezek a szerződések, ezek önkéntes alapon születnek, a piaci feltételeknek megfelelően születnek ezek a szerződések. A különböző szereplők megpróbálják a szerződésekkel stabilizálni a helyzetüket, de amint mondtam, önkéntesek ezek a szerződések, informális vagy formális szerződésekről legyen akár szó ezzel nem próbáljuk a piacot szabályozni, illetve a kereset és a kínálat közti viszont sem kívánjuk ezzel szabályozni, de ezek a szerződések mégiscsak befolyásolhatják a piacra szereplőket, és hozzájárulhatnak az áringadozás csökkentéséhez, de egy külön filozófia áll ezek mögött, a szerződések mögött. A túlzott ár ingadozásnak a következményeit megtapasztaltuk nemrégiben, hiszen láthatjuk, hogy óriási mennyiségek érkeztek a tejpiacra, és úgy tűnt, hogy befogadó képes, felvevő képes ez a piac, de aztán sajnos nem így történt. Vannak olyan helyzetek is, ahol az áringadozás magasabb árakhoz vezet. Például 2007-ben történt ez meg. Itt ugye ciklikusan váltokozik a magas ár és az alacsony ár. A túlzott áringadozás mindenképpen nagyon is különböző következményekhez vezethet. Ami a keresetet és a kínálatot illeti, láthattuk, hogyha az árak növekednek, akkor a termelés is reagál erre, miközben sokkal gyorsabban reagálnak a termelők, mint azt vártuk volna. Itt nem váltunk volna olyan gyors választ egy ennyire a természethez kötött, az éghajlathoz, időjáráshoz kötött ágazatban. De úgy tűnik, hogy mégiscsak sikerült nagyon gyorsan emelni a termelést, ez pedig ahhoz vezetett, hogy óriási tejmennyiségek kerültek a piacra, azonban nem volt vásárló, aki a, ezt a mennyiséget felvásárolja. A logikus reakció tulajdonképpen az lenne, hogy mihelyest korlá, hogy minél hamarabb korlátozzák ezeket a mennyiségeket, és akkor a felesleget le lehetne építeni, és akkor már is helyreállna az egyensúly. Nagyon sok tejgazdaság érintett, és ez azt is jelenti, hogy minden egyes gazda önmagában azt gondolja, hogy ő nem tudja befolyásolni a keresetet és a kínálatot, egymagában képtelen az ár alakulását befolyásolni. A kérdés azonban az, hogy a kapott ár, a felvásárlói ár összhangban van-e a termelői költségekkel, a gazdák megélhetését fedezik-e ezek az árak feleslegek jöhetnek létre, amint láthattuk a tejpiacon. És mindezek a felvetések a telkvóta rendszerben, vagy a telkvóta rendszer ellenére előállt helyzetre utalnak, hiszen még mindig vannak ilyen szerződések, csak az is kérdés, hogy ezek a szerződések igazságosak-e hiszen mindenképpen, mint mondtam, önkéntes alapúnak kell lenni a szerződéseknek, és a törvényeket, a törvények betartása mellett és a versenyok betartása mellett kell ezeket a szerződéseket megkötni. Úgy vélem, hogy a helyzet hamarosan változni fog, hogyha a szerződéseket piaci szabályozó eszközként fogjuk fel, és úgy is alkalmazzuk őket, és akkor a túlzott áringadozást megakadályozhatjuk. A tejkvóta rendszer megszüntetése az információk cseréjével is jár, az óriási lehetőséget is rejt magában. Fontos ugye, hogy ismerjük a piac minden szempontját, és a tejkvóta rendszer megszüntetése megszüntetésével nagyon sok információforrás is eltűnt, és nagyon nehéz most a piacnak helyreállnia. Ezt a nehézséget, ezt előre is láthattuk volna, a szerződéseket, a most érvényben lévő szerződéseket regisztrálni kellene, standardizálni kellene a tejpiaci szerződéseket, így nyilvánosá válna, nagyon sok információ, nagyon gyorsan lehetne információkhoz jutni, tehát információkhoz juthatnánk az önkéntes szerződések alapján. De hát az egyes tagállamokban nagyon eltérő a helyzet, ezért úgy gondolom, hogy nagyon nehéz egyetértésre jutni, de ha már szabályozni kívánjuk ezt a piacot, akkor uniós szinten kell ezt szabályozni. És ugye újra és újra a kereslet és a kínálat befolyásáról van szó, tehát hogy hogyan tudjuk befolyásolni azt a mennyiséget, amely a piacra kerül lehetségessé kell tenni a piacra kerülő mennyiség korlátozását. A, per, természetesen földrajzilag kell ezeket a piaci helyzeteket szabályozni. Természetesen vannak olyan gazdák, amelyek nagyon kis területen rendelkeznek, és igazából nincsenek is tudatában annak, hogy milyen befolyással rendelkeznek. A túlzott ár ingadozás egyben azt is jelenti, hogy nagy mértékben ingadozik a tej mennyisége, amely a piacra kerül. És így felmerül a kérdés, hogy lehetséges-e az, hogy a, a felvásárlók meghatározzák, hogy mekkora mennyiséget hajlandók átvenni a termelőktől. De nagyon nehéz ilyen összeg, ilyen mennyiségeket megállapítani. Nagy, hiszen a termelés nagyon sok külső szempontnak is van alávetve, endogén, exogén, klíma, időjárás, állategészségügyi tényezők és szerepet játszanak ugye a termelésben. És hogyha mondjuk a rögzített tejmennyiséget nem éri el a gazda, vagy mondjuk ha többet termel, akkor ezek a szerződésbeli korlátozások lehet, hogy hátrányos helyzetbe hoznák. Kérdés, hogy egyáltalán ezeket a mennyiségeket éves alapon, rögzítség vagy másképpen. Mindenesetre jó lenne, ha ezeket a megállapodásokat uniós szinten szabványosítanák, és akkor így már kezdettől fogva tisztességes méltányos, igazságos árakat lehetne megállapítani, amelyek minden termelési költséget lefednének, és ezeket a természetesen újra be kell fektetni a vállalatokba, a befektetési kockázatokat, és valahogyan fedeznie kell a, a gazdáknak. Az biztos, hogy a megfelelő árak megalapításánál a teljes ellátási láncot figyelembe kell venni, minden szereplőt. Kérdés, hogy hogyan alakuljon ki persze az az ára, amelyet mi a boltban fizetünk. Hogyha egy terméknek az ár struktúráját akarjuk meghatározni, akkor természetesen a termelési struktúrát is figyelembe kell venni. Aztán a termék életciklusát, a különböző verseny tényezőket, aztán ugye kérdés, hogy milyen áron jutnak a fogyasztók a termékhez, milyen kedvezményeket lehet jutni, milyen árat kap a termelő mindezekről el kell gondolkodni. Vannak olyan helyzetek, ahol a bolti árak ellent mondanak mondjuk a termelői áraknak, mindesetre a köztes értékesítők szerepét csökkenteni kellene, hiszen a közvetítés csak költséggel jár, de hozzáadott értéket nem teremt. Fontos, hogy az értékesítő egyrészt a saját márkái felé is felelősséget vállaljon, és a táj további értékesítéséért is felelősséget vállaljon. Fontos, hogy alapvetően igazságosságot teremtsünk a termelő és az ipar közötti viszont is igazságosá kell tennünk, és oda kell figyelnünk, hogy a, a, lássuk a lényeget is, és ne vesszen el a lényeg. El kell gondolkodnunk a különböző intervenciós lehetőségekről, hogyha a piac maga nem fizet igazságos árat a termékért, akkor is lehetővé kell tenni, hogy a termelők számára az igazságos árakat biztosítani tudjuk, hogy az ő költségeit lefedjék az árak. Hogyha ezt a problémát nem tudjuk megoldani, akkor az sem lesz lehetséges, hogy fenntartható és igazságos fogyasztói árakat állapítsunk meg. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most ezzel Lezártuk a felszólalók tehát illetve nem, javítja magát az elnök. Van még egy utolsó felszólalunk. Kovánszki professzor úr a Varsói Gazdasági Egyetemről. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Meg szeretném köszönni, hogy bemutathatom álláspontomat itt az Európai Parlament szakbizottság előtt. A szakbizottság által feltett kérdés specifikus kritériumokra vonatkozott, mégpedig arra, hogy milyen specifikus kritériumokat kell az élelmiszeriparnak a termelőkre ki szabnia vagy meghatároznia. Néhány előzetes észrevétel teszek, majd következtetésémet vonom le. Első észrevétel. Hogyha az egyik láncszem a láncban, a másik irányába elvárásokat fogalmaz meg, akkor létrejön az agrobiznisz. Ma élelmiszeripari láncnak neveznénk ezt. Nincs időnk arra, hogy az agrobiznisz, az agrárgazdálkodás és a food chain, az élelmiszerlánc közötti különbséget tudományosan megmagyarázzuk, de ahogy mondjuk annyit, hogy történetileg mégiscsak jelentős változások mutatkoznak, és ezek dominánsak is voltak a történelem során. Általában a 40-es, 50-es években az ellátó ágazat, tehát a termelők voltak a meghatározók, a dominánsok. Aztán, amikor az iparosodás elterjedt, az élelmiszeripar volt meghatározó az élelmiszer ellátási láncban, hiszen ebben az időben a kiskereskedelmi értékesítés nem volt ilyen fejlett, később a 80-as évektől kezdve máig pedig a kiskereskedelmi ágazat határozta meg domináns láncszemként ezt az ellátási láncvonalat. Természetesen az időzítés nem pontos, hiszen régiókra, országokra lebontva más-más időpontban jelentkezett ez a tendencia, de összességében az derül ki ebből, hogy maguk a gazdálkodók soha nem voltak dominánsak ebben az élelmiszerláncban, és ez pedig meghatározza az ő lehetőségeiket is, és ezért vitatjuk meg a gazdálkodók jövedelmének kérdését ma, és nem az élelmiszeripar, vagy az élelmiszer kiskereskedelem jövedelméről cserélünk eszmét máma. Ez volt az első észrevételem. Második észrevétel. Miért képes az élelmiszeripar arra, hogy beszerezzen valamit a gazdálkodóktól, a termelőktől, úgyhogy ennek megfelelő minősége van. Ennek három oka van, meglátásom szerint legalább sok oka van, de háromról szeretnék beszélni. A fogyasztói várakozás és a fogyasztói elvárás az egyik. Ez a tendencia, vagy ez a szempont már maga is nagyon összetett, hiszen minnyáján tudjuk, hogy a fogyasztói értékteremtés, erről beszélnek a közgazdaságtanórán az egyetemen, nos, tehát a fogyasztói értékteremtés egy olyan koncepció, amely nem igazán szolgálja ki a fogyasztók érdekeit. Mondhatni, a fogyasztó bizonyos elvárásokat fogalmaz meg, hoz létre, de lehet, hogy ezeket nem elégítik ki. Az ideális fogyasztó határozza meg ezeket az elvárásokat, de igazából azt vagy kiszolgálják, vagy nem. De ennek ellenére fogyasztás, fogyasztó nagyon fontos. A második szempont a cégek marketing stratégiája. Jó oka van annak, hogy az ipar miért fogalmaz meg ilyen normatív elvárásokat, és ezt a marketing is közvetítheti. Az utolsó szempont az új termékek szempontja, amelyek, és itt igazán új termékekre gondolok, nem a módosított termékekre, ezek is meghatározzák az ágazatot. Nos, mit lehet tenni, illetve mit kell tenni? Ez a harmadik észrevételem. Úgy gondolom, hogy a fő cél az kell, hogy legyen, hogy megerősítsük a mezőgazdasági gazdálkodók tárgyalási pozícióját a piacon, illetve az ellátási láncban. Hogyan tudjuk ezt elérni? Hét lehetséges fellépésre, hét következtetésre teszek javaslatot, Egyébként Bové úr jelentés tervezetében nem egy ilyen javaslat szerepel is. Az első és talán legbonyolultabb lépés, amelyről itt nem sok um, szó esett, a fogyasztók mozgásának szempontja. Ezt kell bátorítani. Hiszen a gazdasági szakértőket megkérdezem, hogy hányan vannak itt, ha biztos több, legalább tucatnyian, és ki van itt jogász, biztos, hogy sokan felemelnék a kezüket, és orvosokra, tanárokra vonatkozó, és így van. És hogyha megkérdezem, ki a fogyasztó, hát mindenki felemelné a kezét. Nos, ettől függetlenül a fogyasztók közötti mozgás viszonylag alacsony vagy gyenge. Tehát a fogyasztók ezért nem tudják jogaikat és elvárásaikat érvényesíteni a piacon. Lengyelországban közvéleménykutatás készült arról, hogy a fogyasztók miért nem harcolnak a jogaiért, nos, jogaikért a jelenségnek több magyarázata van. Az egyik magyarázat az volt, hogy azért nem, mert a vásárlás alacsony egységára mondjuk pár euró egy kilóért, nem motivál kellőképpen. Hogyha a termék minősége alacsony, és nem örülünk ennek a terméknek, akkor nem írunk panaszt, nem törődünk velem, megvonjuk a vállunkat, hiszen a veszteség nem olyan jelentős. Alacsony tehát a fogyasztók mobilitása, nem, nem mozognak annyit a fogyasztók, és ez határozza meg ezt a jelenséget. És Másrészt mi fogyasztók sokszor alacsony minőségű élelmiszert kapunk. Második szempont, a gazdálkodók és a fogyasztók közötti közvetlen kapcsolatok támogatása. Erről a kérdésről már sok mindent hallhattunk. Ennek a célja az, hogy a köztes kereskedőket a hálózaton, a láncon belül kiküszöböljük, akik eh, az mezőgazdasági ágazatban való érték többletet maguk zsebelik be. Erről beszéltünk. A harmadik pont a termelői szervezetek létrejöttének támogatása. Nem tudom megmondani, hogy a termelők, a, a gazdálkodók miért nem szövetkeznek jobban, miért nem hoznak létre ilyen szövetkezeteket, szövetségeket. A volt szocialista országokban persze értem, hogy e, e, itt kötelezték őket a szövetkezeti belépésre, ezért most nem olyan szívesen teszik ezt, de ennek ellenére nem értem, hogy miért, hogy, és főleg nem értem, hogy a nyugati államokban miért nem hajlandóak együttműködni. Negyedik pont, a rövid élelmiszer ellátási hálózatok támogatása, ahogyan az egyik szakértő is beszélt erről. De ehhez még hozzá szeretném tenni, hogy az hotel és vendéglátóiparban a rövid beszállítói láncolat nagyon hasznos lehet. Itt is hasznos lehet. Nos, ezek az úgynevezett soft vagy puha fellépések, hiszen ezek nem teszik szükséges a meglévő jogszabályok módosítását. De vannak más intézkedések is, amelyeket hard actionnek, vagy kemény intézkedésnek nevezek, ezek pedig valóban jogszabálymódosítást tesznek szükségesé, és ezek közül nem egyet elfogad a közvélemény, másokat nem. Ide tartozik a élelmiszerlánc monitorozása, az új piaci szabályozások, a nem kívánatos folyamatok kizárása, valamint a KKV-k támogatása. Összességében tehát a következőt mondhatom. Ezen fellépések, ezen akciók megvalósíthatóak, de minden érintett fél konszenzusával működhetnek csupán, hiszen jelentős jogalkotói változtatásokat tesznek szükségesé, és ez természetesen a nagy cégek érdeke ellen van, akik sok pénzt kerestek a krízisben, és így tudjuk, hogy ki a legnagyobb szereplő piacon. Az egyik ilyen cég a világ 50 legnagyobb cége között az egyik, nagyobb a költségvetése, mint sok államnak. Jól át tudjuk képzelni, hogy milyen hatással, milyen emeltjűvel rendelkeznek, amelyel befolyásolják a döntéshozókat. Az ilyen kemény vagy jogalkotói intézkedések végrehajthatóak, és meg is éri ezeket végrehajtani. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen, professzor úr. Na most tényleg vége a szakértők felszólalásának. Nem túl sok időnk marad, de azért talán egy icipici időnk még van arra, hogy kérdéseket feltehessünk, és aztán végül Zsuzsi Bovénak is megadom a szót, hogy a workshopot le- lezárhassa. Harkin képviselő szólalhat fel először, aztán Doffman képviselő következik. Köszönöm szépen! Köszönöm mindazoknak, akik ma délután felszólaltak. Köszönöm szépen Bové úrnak is a jelentését, nagyon mindenre kiterjedő jelentés ez. Most nagyon sok kérdésről esett szó. Az egyik fontos gondolat az volt, hogy fel kell használnunk a már meglévő jogszabályokat, és azokat az eszközöket, amelyek a kezünkben vannak. Azért bizonyosakat meg kellene jobban meg kellene vizsgálnunk. Az egyik például a tisztességtelen kereskedelmi magatartásra vonatkozik, például a reklámozással kapcsolatban. Ez nem business to business, ez business to consumer vetületeit kellene ennek megvizsgálni. Mégpedig erre meg van egy irányelv is, ahol a túlságos átláthatóságot is tudnánk biztosítani, és ezzel a volatilitást a piacokon megszüntetnénk, vagy legalábbis csökkentenénk. Amennyiben a derivatívák abban az irányelvben is szerepelnének, akkor ez talán nagyobb segítségünkre lett volna. Azonban így az lehet csak is a célunk, hogy stabilizáljuk a piacokat és csökkentsük a árak volatilitását. Aztán szó esett a versenypolitikáról. Ez egy óriási terület, de mindenképpen az kell, hogy legyen a célunk, hogy a fogyasztók profitáljanak minél jobban. A megfelelő piaci intervenciók megtalálása talán a legnehezebb, hogy hogyan lépjünk fel a piacokon, hogyan segítsük azokat. És végül lenne még két megjegyzésem. Szó esett az élelmiszeripari láncolatban a domináns kapcsolatokról. Az egyik ilyen puha megközelítés pont az volt, hogy rövidre zárjuk a láncolatot, de mondjuk azt, hogy az biztos, hogy soha nem voltak domináns pozícióban a gazdák, és a bizottság dokumentumában is ez kiderül a 95 és 2005 közötti időszakból származó statisztikákból is kiderül mindez. És végül, itt a parlamentben, a szakbizottságban mindig azt mondjuk, hogy fenntartható és piacorientált mezőgazdaságra van szükség ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy a gazdáknak tisztességes bérezést kell adni. Ugye a gazdák bevételének nagy része a, köz, a, mező, a közös agrárpolitika közvetlen kifizetéseiből származik, úgyhogy itt soft és hard megoldásokra egyaránt szükség van. próbáljuk meg a 2013 utáni közös agrárpolitikát fenntarthatóvá és észszerűvé tenni. Elnök, köszönöm szépen, Harkin képviselő. Dorfman képviselő. Köszönöm, elnök úr. Úgy hiszem, hogy nem az a lényeg, hogy jó és rossz szereplőket találjunk a termelési és az ellátási hálózatban, hanem sokkal inkább, hogy az egyen jogúságot teremtsük meg a partnerek között. Visszautalok az első körre, amelyet ma délután megéltünk. Az a javaslat például, hogy fair árakat vezessünk be, de hát melyek a fair, a tisztességes árak? Hogyan lehet a tisztességes árakat a piacon meghatározni? hiszen ez feltételezni, hogy szabad kereskedelem is működik. Nos, itt két szempont van, amelyet azt hiszem, hogy figyelembe kell venni, és ezzel a Eurocommerce képviselőjének is válaszolok. Egyrészt a fizetési célok, a fizetési fegyelem a mezőgazdaság számára és a mezőgazdasági szövetkezetek számára, tehát a mezőgazdasági termelők számára ez egy nagyon nagy problémát jelent. Egyetértenek-e a szupermarketek azzal, hogy minden ki számára egy azonos fizetési határidőt írjanak el Európában? Azt hiszem, hogy ezt, e, ez ilyen módon akkor nem sanyargathatnák tovább a termelőket, nem revolverezhetnék őket ezzel. Ezen felül pedig Fontos az is, hogy a szerződések utólag ne legyenek módosíthatóak. Az élelmiszer ágazatban nagyon nagy problémát jelent az, hogy újtól újra utólag módosítják a szerződéseket. És ez persze az agrártermékek termelőit hozza nagyon nehéz helyzetben. Egy utolsó észrevétel a szabályozás. A növény egészségügyi maradványokra vonatkozó szabályok módosítása. Ugyanis azt, azt terjedt el, hogy a kereskedelmi hálózatok teljesen autonóm módon határozzák meg az ilyen maradványértékeket is, és ilyen módon fittyet hánynak az Európai Uniótól és a tisztát háztól származó jogszabályokra. Egész egyszerűen olyan szabályokat határoznak meg, amelyeknek nincsen tudományos alapjuk, és a céljuk az, hogy a szupermarketben azt mondhatják, mi vagyunk a jobbak, mint a többi. Tehát a fogyasztó persze nem tudja ezt megítélni tudományosan, és most nem tudja, hogy két maradványból, hogyha két maradványból kevesebb van, az jobb-e vagy rosszabb-e, mint hogyha egy anyag maradványból több van. Ezt a fogyasztó nem tudja megítélni. Egész egyszerűen ezzel a szuper és hipermarketek torzítják a piacot, hiszen a termelőnek rengeteg különböző szabályra kell figyelni, és azt gondolom, hogy a jogalkotónak a feladata az volna, hogy ennek a vadorzásnak véget vessen, és e, egységes jogi feltételeket határozzon meg, amelyeket viszont mindenkinek be kell tartania, e, hiszen abszurdnak tartom, hogy maguk a kereskedő láncok határozzanak meg valami speciális szabályokat. Köszönöm, Herbert. Morvai képviselő, Morvai képviselő rendkívül érdekes beszélgetésben vitában ugye a méltányos jövedelmet tisztességes jövedelmet a gazdáknak témáról beszélgettünk az én hiányérzetemet az okozza hogy általában beszélgettünk európai gazdákról és nem beszéltünk külön speciális helyzetben lévő gazdákról úgy mint az új tagállamoknak a posztkommunista országoknak a gazdálkodóiról különös tekintettel a kisgazdáinkra illetőleg közepes üzemméretű gazdaságok gazdáira. ők is mindig ugyanazt a kulcsszót és felszóltást hallják ami ennek a mai délutánnak is az egyik kulcsszava volt a versenyképesség. legyenek versenyképesek! kérdezem én hogy hogyan legyenek versenyképesek ugye különösen a kisgazdák ezekben az országokban? például azokkal illetve nem például hanem azokkal az ipari jellegű nagyüzemekkel amelyek a volt termelőszövetkezetek és állami gazdaságok privatizációjából jöttek létre ugye véletlenül sem valamiféle igazságos organikus piaci fejlődés vagy tehetség révén hanem a volt kommunista elvtársak jókor jó helyen lévén fillérekért leprivatizálták a nemzeti vagyont és most ők mondják azt a kisgazdáknak hogy legyenek versenyképesek. kérdezem én hogy mi köze ennek az igazságossághoz vagy pedig a valódi piaci helyzethez illetőleg versenyhez. a másik nehézség pedig hogyan legyenek versenyképesek a régi tagállamok gazdáival akikkel szemben ugye igen komoly hátrányal indultak többszörösen is például azért mert a piacainknak a one hundred át kellett oda knálnunk az európai uniós csatlakozáskor viszont a támogatásoknak először mondjuk magyarországon az én hazámban twenty five át kaptuk meg és mind a mai napig nem kapják szinte tört hányadát sem annak amit a régi tagállamok gazdái. ilyen körülmények között az új tagállamok, különösen Magyarország gazdái és különösen a kisgazdák, közepes üzemméretű gazdák, eh, gazdálkodók hogyan eh, tehetnek eleget annak az elvárásnak, hogy legyenek versenyképesek. Köszönöm szépen. Egyébként azt szeretném még mondani, hogy május 18-a ugye a határidő a módosító indítványokra. Mi szeretnénk módosító indítványokat előterjeszteni ebben a szellemben, különösen ugye a fenntarthatóság és a versenyképesség közötti feszítő ellent téttel összefüggő módostó indtványokat és magyarországgal kapcsolatban már egy esettanulmányt mindezek illusztrálására be is adtunk a raportőrnek akinek köszönjük szépen a e, körültekintő munkáját. Honorevole Rubins. Rubins képviselő, és aztán Nikulescu. Elnök úr, Először is szeretném megköszönni Bové úrnak a munkáját, és azoknak a szakértőknek is a felszólalásait, akiket a mai napon hallhattunk, ugyanis nagyon érdekes volt, nagyon hasznos volt a mai meghallgatás, hasznos információkkal szolgált a munkánkhoz. Szeretnék a mai meghallgatáshoz kapcsolódóan a méltányosságról, az igazságosságról, az igazságos politikáról, az igazságos agrárpolitikáról beszélni. Nem hiszem, hogy az Európai Unió nem lenne képes arra, hogy megoldjon olyan problémákat, mint például azt, hogy olyan intézkedéseket fogadjon el, amelyek megakadályozzák a nagy ö, szupermarketeknek azt, hogy például Bakuban vásároljanak fel mezőgazdasági termékeket nagyon rossz feltételekkel, és azután sokkal magasabb áron azt, el, azt árusítsák saját márkanevükkel. Itt ez az igazi spekuláció. Én Lettországból érkeztem, elég gyakran ülök repülőre, és például a repülőn olyan cukrot kapok, amelyen a légitársaság márka jelzése szerepel, nem lehet tudni, hogy honnan érkezik ez a cukor, mi a származási helye. Ez szerintem egyszerűen be kellene tiltani ezt a fajta gyakorlatot. Nagyon sok kérdés van, amelyet jogszabályi rendezéssel meg lehetne oldani, másodszorban pedig úgy gondolom, hogy az igazságtalanság, amely az Európai Uniós gazdákat illeti, gyakorlatilag abban gyökerezik, hogy hogyan is fogalmaztuk meg a saját agrárpolitikánkat. Szeretnék utalni a korábbi, az előttem felszólalóra, akihez csak csatlakozni tudok. Milyen igazságosságról beszélhetünk akkor, hogyha például Lettországban négyszer, egy negyedét kapják csak a gazdák a támogatásoknak a régi tagállamok gazdáihoz képest. Lettországban tá- találkoztam nagyon sok gazdaszervezettel, nagyon is aggasztó az ő helyzetük, jelenleg ugyanis, amikor a közös agrárpolitikáról beszélünk, vitatkozunk 2013 és 2020 között, akkor nagyon fontos lenne odafigyelni ezekre a kérdésekre, és másrésztről pedig arról is beszélünk, hogy nem lehet növelni a mezőgazdaságra szánt finanszírozásokat. Ezen felül még azt is mondjuk, hogy a igazságosságot szeretnénk előmozdítani. De azért mégiscsak felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan fogják a régi tagállamok, hogyha nem kapnak kevesebbet, hogyha nem mondanak le bizonyos fajta támogatásokról, akkor honnan fogják finanszírozni az új tagállamokbeli gazdákat. Ezek mégis olyan nagy nyitott kérdések, amelyekre még továbbra sincsen válasz, úgyhogy Bové úr dokumentumában ezeket a kérdéseket is meg kellene fontolnunk. Elnök. Köszönöm szépen. Most pedig az utolsó felszólaló Igulescu úr lesz, aki alelnökünk is. Köszönöm szépen, elnök úr! Bové új jelentésében nagyon fontos gondolatokat olvashatunk, ezek fontos, hasznos gondolatok, és mindenképpen a ma elhangzott javaslatokból is néhányat beépíthetnénk a az ő jelentésébe. De azért ne felejtsük el, hogy mi is itt a lényeg. Ne felejtsük el, hogy itt igazi, mélyreható változásokra van szükség. Romániából érkeztem, Romániáról nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, hiszen a gazdák nagyon keveset kapnak készhez, de egyes parlamenti képviselők azt javasolták, hogy akkor legyenek nyitva a nagy szupermarketek vasárnap is. Hát ez nem megoldás, mert hogyha a versenyről beszélünk, akkor nem szabad azt elfelejtenünk, hogy akármilyen intézkedéseket is hozunk meg itt a parlamentben, azok nem fogják megváltoztatni a helyzetet akkor, hogyha az alapokat nem forgatjuk fel, hiszen itt alap versenyképességi problémák, strukturális problémák vannak, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet diversifikálni a termékeket, hogyan lehet terméktanácsokat létrehozni, és általában hogyan lehet a családi vállalkozásokat, a kis gazdákat bevonni a kereskedelmi folyamatokba. Tehát itt igazából ezek azok a kérdések, amelyeket rendeznünk kell a következő agrárpolitikában, és azt is, hogy milyen büdzsével fog rendelkezni ez az agrárpolitikai időszak. Köszönöm szépen. Nos, hát nagyon szépen köszönöm a felszólalókat is, a felszólalóknak is a gondolataikat, eh, és most eh, én is szeretnék néhány dolgot mondani. Első. Május 18-a, 12 óra a módosítások beterjesztésének határideje. Bové jelentéssel kapcsolatban. Június 28-án fogunk a szakbizottságban szavazni, és a plenáris elő pedig szeptemberben fog kerülni ez a jelentés. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, főként Zsozét, amellett, hogy megköszön a munkáját, hogy az ősszel három fontos jogalkotási javaslatunk is lesz ezzel a témával kapcsolatban. Az egyik a minőségre vonatkozik, ez a Scottá jelentés, aztán ott lesz a handicap területekre vonatkozó intézkedés, és ahogyan Strasbourgban két héttel ezelőtt az illetékes biztos is mondta, a piac irányítással kapcsolatos csomag is megérkezik nem sokára, akkor, amikor a tej munkacsoport, magas szintű munkacsoport ajánlásai már papíron lesznek. Ez a három javaslat, vagy ez a három jogalkotási munka mindenképpen hatással lesz a mostani jelentésünkre, tehát próbáljuk meg azokba is beépíteni a mai javaslatokat, és még egyszer köszönöm szépen Zsozénak is a munkáját, és neki adom meg a szót, hogy összefoglalja az elhangzottakat. Elnök úr! Tudom, hogy mindenki már egy kicsit fáradt, mert nagyon sok vita volt, oda kellett figyelni, úgyhogy megpróbáljuk nem túl hosszasan beszélni. Először is szeretném megköszönni mindazoknak a szakértőknek a munkáját, akik ma eljöttek, akik beszéltek, akik a gazdaságból érkeznek hozzánk, a gazdasági világból, az üzleti világból, vagy pedig a, az egyetemek világából, vagy akár a nagy szupermarket láncoktól és az ENSZ jelentéstevőjének is köszönöm szépen, illetve a Gazdasági és Szociális Bizottság képviselőjének a felszólalását. Köszönöm szépen a parlamenti képviselőknek is a kérdéseit, megjegyzéseit. Azt hiszem, hogy ezeknek az előadásoknak köszönhetően mégiscsak jobban értjük most már a helyzetet, hogy milyen problémákról van itt szó, milyen jogalkotási folyamatokról van szó, mi az, amit tehetünk jogalkotási szinten, de ezen felül, ezen túlmutatóan egyfajta politikai vízió is vezet bennünket. Kápoló Santos kolléga is erre utalt, világos ugyanis az, hogy ezekre a kérdésekre nem lehet anélkül reflektálni, hogy politikai értelemben felvetnénk ezt a kérdést. Márpedig, hogy ha politikáról beszélünk, akkor a római szerződés 1957 és a közös abra, agra, agrárpolitika kell, hogy eszünkbe jusson. Az élelmiszer önállátás biztosítása volt akkor a fő cél az alapító atyák szeme előtt, és az, hogy a gazdák számára a többi szociális kategória, tehát más munkákhoz hasonló szintű bérezést lehetővé tudjunk tenni. Mint hogyha pont ezek a fő célok tűntek volna el a mostani közös agrárpolitikáról, és éppen ezért fontos ez a jelentés, hogy a politikát, a közös agrárpolitikát ismét egyensúlyi helyzetbe hozzunk mert különben tovább folytatódik az a fajta ördögi kör, sőt, még tovább fog gyorsulni az a folyamat, hogy elsivatagosodik a vidék, és az emberek elmenekülnek az mezőgazdaságból. Számunkra tehát fontos a 12 millió munkahely megőrzése, ma akkor, amikor általában mindenféle ágazatban a munkanélküliség fenyegető réme ütötte fel fejét, az élelmiszer ellátás biztonsága, a környezetvédelem, a szociális kérdések mind-mind ugyanarra a központi kérdésre utalnak a munkahely megtartó, a vidék munkahely megtartó képességére. Tehát fontos lenne az, hogy lássuk, most vagy arról van szó, hogy a gazdát a munkájáért fizetjük meg, vagy pedig az adóforintokból fogjuk támogatni a gazdákat. Ez a két lehetőség van, vagy pedig ennek a kettőnek a kombinációja, ami ugye jelenleg is megvan. Ez egy központi kérdés, amelyre mindig vissza kell térnünk akkor, amikor a közös agrárpolitika jövőjévről vitázunk. A mai napon láthatjuk azt, hogy egész egyszerűen nincsen már egyetlen egy fiatal gazda se, aki csak a kapból származó ö, adóforintokat akarja zsebre vágni. Nem, itt arról van szó, hogy a gazdák autonóm termelésből kívánnak megélni, és szeretné, hogyha a munkájából tudna megélni. Nagyon sok helyzetben láthatjuk azt, hogy a közvetlen kifizetések, a közvetlen támogatások egyébként nem is igazságosak, sőt, a gazdaság szellemével szembe megy ez a fajta logika, úgyhogy amennyiben olyan politikát támogatunk, ahol a bérezés, a termeléshez kapcsolódik, akkor aktív politikát fogunk folytatni, aktív gazdaságot fogunk létrehozni, és kialakul egy egyensúlyi állapot is a vidéki régiókban. Persze, nem lehet a szárakat garantálni, lehet, hogy a régi eszközök már kicsikét túlhaladottak, fel kell magunknak tennünk a kérdést, ugyanis akkor, amikor azt látjuk, hogy az összes piaci mechanizmus felborult, akkor felmerül be hát bennünk az a kérdés is, hogy a tagállamoknak hol van a felelőssége, kik azok, akik ezt lehetővé tették. Akkor, amikor nem állítottak fel újabb eszközöket ezeknek a felváltására. A bizottság sokat dolgozott ezen, pragmatikusnak kell lennünk részben, de ugyanakkor nem kell, hogy elfelejtsük a saját politikai céljainkat sem. Pont ezért van itt egy, alakult itt ki egy transzverszális vita, és végeredményként annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon-nagyon örülök annak, hogy különböző parlamenti képviselők is hozzászóltak, és hogy nagyon remélem, hogy a módosítások során még tovább mehetünk. Én csak annyit szeretnék elérni, hogy a parlamenti képviselők még tovább keményítsék ezt a szöveget. Azok, akik kérték, hogy ez a szöveg legyen keményebb, és tegnap egyébként kaptam egy kommentárt a szöveggel kapcsolatban. Például a franciák azt mondták, hogy tovább lehetne menni bizonyos területeken. Hát én nagyon örülnék ennek, úgyhogy kérem, hogy mindenki a módosítások során próbálja meg ezt a szöveget még keményebb fellépésűvé tenni, és minél kollektívebben tegyük ezt meg, legyünk szolidárisak legalábbis egymással minden esetre. Így talán többre mehetünk. Próbáljuk meg egyébként a módosítási um, módosítások áradatát elkerülni, tehát próbáljunk meg megegyezésre jutni, és nem túl sok, de nagyon hatékony módosítást javasolni. Köszönjük szépen az együttműködést, és köszönöm szépen mindazoknak, akik ellátogattak a mai meghallgatásunkra kívülről is, és akik részt vettek a vitánkban, és akik szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a vitánk tovább gyűrűzön a közvéleménybe is, hiszen a civil szervezetekben az állampolgárok körében is le kell folytatni ezt a vitát, hogy kiegyensúlyozott és méltányos mezőgazdaságot tudjunk támogatni. Elnök, köszönöm szépen, Zsozé! Azt hiszem, hogy itt való, valóban egy kollektív erőfeszítésre van szükség, és most ezzel le is zárnám a mai ülésünket, és emlékeztetnék arra, hogy a szakbizottsági fogunk legközelebb, május 10-én fog összeülni, ahol a spanyol elnökség is majd a mezőgazdaság versenyképességével kapcsolatban fog egy expozét tartani. Köszönöm szépen!